Kedves kolléganő kollégák, akkor mindenkit üdvözlöm. Mindenkit üdvözlök, és üdvözlöm Timmermans biztos urat. A horizontális felelőssége a fenntartató fejlődés, és most erről szeretnénk beszélni az általános megközelítésről, fenntarthatóságról, és örülnék, hogyha arról szólna, hogy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 a GMO-ról, missziókról, és ami pedig igazi megterhelés, az az, hogy a jogalkotás végrehajtását hogyan követik nyomon. Tehát köszönöm, hogy eljött a elnök úr, átadom a szót, hogy elmondja vitanyító előadását, utána a koordinátorok és a kollégák kapnak szót. Tehát még egyszer üdvözlöm, és öné a szó. Köszönöm. Elnök asszony, igen, tisztelt képviselő hölgyek és urak. A körforgásos gazdaság, a utcánok helyzete, a levegő tisztasága mind-mind témáját képzik a párizsi klíma megállapodásnak, és ezek nagyon nagy kihívások a mi időnkben. Nagyon fontos az, hogy eh, a megfelelő egyensúlyt megtaláljuk, hogy védjük a környezetet, és hogy eh, senkit se hagyjunk magára. Éppen ezért teljes mértékben szorgalmaznunk kell a 2030-as eh, agenda szinergiáit. Nagyon fontos az, hogy a klíma érdekében is fellépjünk. Nagyon fontos, hogy elérjük a fenntartható fejlődési célokat. A bizottság bemutatja az utolsó 2030-ról szóló gondolatait, amely része az Európa jövőjéről szóló eszmecserének. És biztos vagyok benne, hogy a következő több éves pénzügyi keret megerősíti a klímapolitikát és a klíma védelmét. Éppen ezért szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy nagyon fontosak a kohéziós és regionális fejlesztési alapok. Fontos az, hogy figyelemmel kísérjük a fenntartató finanszírozásról benyújtott bizottsági javaslatokat is. A körforgásos gazdaságra vonatkozó elképzeléseink 2015-ből sikersztorinak minősültek. Ma az intézkedések 85%-ása, 85%-a már alkalmazásra került. És ezt az Európai Parlamenttel, az Önök szakbizottságával való szoros együttműködésben értük el. Nagyon fontos például az átdolgozott hulladék rendelet, amelyet a parlamenttel együtt áprilisban sikerült átdolgoznunk. A bizottság az egyszer használatos műanyagok kezelésére vonatkozóan is benyújtott törvényjavaslatokat. A körforgásos gazdaság természetesen nagyon fontos az Európai Unió és az Európai Unió polgárának életére. Igazából egy arany normát szeretnénk kialakítani, amely jó a környezetre, jó a gazdaságunk számára, és jó a versenyképességre is. A műanyag stratégia a körforgásos gazdaságban egy olyan víziót képvisel, amely az európai műanyagipart innovatíbbá, intelligensebbé és fenntarthatóbbá teszi globális szinten. A újrahasznosított műanyagok aránya 6 százalék pillanatilag. A stratégia garantálja, hogy az újrahasznosítást teljes mértékben bevonjuk a termelésbe, amely munkahely teremtéssel jár. Az óceánban növekszik a műanyag hulladék mennyisége, és pedig nagyon gyorsan. Ez óriási költségeket jelent. Kristály tiszta álláspontunk van. Az európai szabályok különféle intézkedéseket irányoznak elő annak érdekében, hogy csökkentsük az óceánba és a tengerekbe jutó műanyag hulladék mennyiségét. Ez pedig az összes tengeri szemét 70%-át teszi ki. Különféle alternatívák léteznek már a műanyag hulladék kezelésére. Hogyha segíteni szeretnénk az embereknek, hogy valahogy megkönnyítsük nekik ezt az átállást, akkor természetesen várjuk a javaslataikat. Nagyon fontos az, hogy megvédjük a tengerpartjainkat a műanyag termékektől, amelyeknek már megfelelő alternatívája van más alapanyagokból de a megfelelő címkézés is nagyon fontos. Ez az egyik ilyen intézkedés, de ide tartozik például a tudatosítás, az önkéntes akciók, illetve a gyártók felelősségének kiterjesztése. Hogy a gyártók feleljenek a hulladékkezelés költségeért. Természetesen a dizájnnal is foglalkozunk. Nagyon fontos például az élelmiszer tároló, az élelmiszer csomagolás helyzete. Ezen kívül szeretnénk közelebbről megnézni, hogy a, hely, a termelők és a gyártók felelőssége hogyan lehetne, hogyan kerülhet kiterjesztésre. Így nagyon fontos az, hogy például a halászatban is csökkentsük a felhasznált műanyagokat. Szeretnénk még a hónap előtt elfogadni ezt a javaslatot, tehát sietnünk kell. Nagyon sok támogatás van emögött a javaslat miatt. És a következő májusig egy új sikertörténetet érhetünk el ezzel. És ez pedig egy nagyon fontos eredmény lenne pont az európai választások előtt. Tehát ne pazaroljuk az időnket. Ezen kívül most a műtrágya rendeletre is kitérnék, amely a bizottság cselekvési tervének szerves részét képzi. Itt is érvényesülnie kell a körforgásos gazdaságnak. A biológiailag lebomló műanyagokat szorgalmazzuk a mezőgazdaság területén is. Tényleg újra kell hasznosítani a lebomló műanyagokat. Ez lehetne a mezőgazdasági műanyagok kezel, műanyag hulladékok kezelésének a leghatékonyabb megoldása. Nagyon fontos az, hogy valós körülmények között végezzük az ide vonatkozó teszteléseket is, és nagyon figyelnünk kell arra, hogy mely környezetben milyen hulladékok bomlanak le, mert hogyha itt ezt összekeverjük, akkor nagyobb problémát is okozhatunk. Azt látjuk, hogy a hosszú távú, hogy a rövid távú magasabb költségek nagy mértékben meghaladják a hosszú távú költségekkel elvesztegethető kiadásokat. Tehát, hogyha rövid távon most többet költünk, akkor hosszú távon sokkal többet takarítunk meg. Most a légszennyezés kérdéséről elmondhatom, hogy ezek a dolgok mind összefüggenek. A mezőgazdaság összefügg a biodiverzitással, a légszennyezés összefügg a mobilitással, a tengerben lévő műanyag hulladék összefügg azzal, hogy hogyan fogyasztunk, mit fogyasztunk. Tehát látjuk, hogy itt minden mindennel összefügg. Új szövetségeket kell kötni, hogy megfelelően elérjük a körforgásos gazdaságot, és hogy megfelelően felelősséget vállaljunk és hogy siker történetet adjunk át a következő parlamentnek és a következő bizottságnak. Végezetül pedig egy rövid megjegyzés. A bizottságunk lassan mandátumának végére ér, és itt sok minden történt a környezetvédelemben is, a szociális területen is. Szerintem sikerült bemutatnunk, hogy azok, akik félnek ezektől a lépésektől, ne féljenek. Számos területen jó eredményeket értünk el, számos területen bemutattuk, hogy óriási lehetőségeink vannak, óriási lehetőségei vannak Európa gazdaságának. Ma délelőtt például kanadai, kínai és ENSZ vendégekkel tárgyaltam, és ezek pedig Európa tekintetében is nagyon sokat ígérőek voltak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az együttműködés tényleg nagyon fontos, és itt a parlamentben megpróbáltunk a többi szakbizottsági kollégával is együttműködni. Vannak olyan témák, amiket tényleg nem lehet így felosztani, hanem együttműködésben lehet csak megtárgyalni. Aztán ugye itt a kis dolgokkal kapcsolatban kell nagyot lépni, például a műanyag, az egyszer használatos műanyag tasakok ügyében. Először itt vannak a koordinátorok, akik szeretnének felszólalni, és aztán, hát ugye Líze úrral kezdjük két percben, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, alelnök úr. Először is hadd mondjam el, hogy nagyon elégedett vagyok azzal, hogy nagyon jó volt az együttműködés a szakbizottság és a bizottság között. A kezdetben voltak kisebb zökkenők a hulladék csomaga kapcsolatban, de aztán végül is sikerült ezt közösen jó pályára helyezni. Ami az én kérdésemet illeti, ez az általános munkamódszert illeti. Az elmúlt hetekben nagyon sok bizottsági javaslatot kaptunk. Azt kérte az Európai Bizottság ezekkel kapcsolatban, hogy lehetőleg még az európai választások előtt zárjuk ezeket le. Ez szinte lehetetlen, már a kapacitások miatt eh, sem lehetséges. Tolmácsok kellnek a háromoldalú egyeztetésekre, ez nagyon nehéz lesz. És azt szeretném kérni, hogy a kollégáit, a kabinetet figyelmeztesse arra, hogy ne eh, gyakoroljanak nagy nyomást, különös nyomást a parlamentre. Két jelentés jelentéstevő azt mondta egymástól függetlenül, hogy az Európai Bizottságból azt hallották, hogy a stakeholdereket már a parlamentnek nem kell megkeresnie, mert azt az Európai Bizottság már megtette. Nos, hát én azt gondolom, hogy a jelentéstételünk elké- jelentésünk elkészítése előtt azt hallgatunk meg, akit jónak látunk. A másik dolog ezzel összefügg, az Európai Bizottságban van egy felvetés, amelyet hivatalosan még nem fogadtak el, de arról van itt ebben szó, hogy most egyelőre vége van a javaslattételnek. Ez azt jelenti, hogy két évig nem léphetnénk fel, nem hozhatnánk döntést, akkor sem, hogyha fontos témák merülnek fel, mert először is a a mandátum végéig a bizottságtól nem kapunk javaslatot, és aztán utána az új bizottság még föláll, egy fél évbe fog telni, míg összeáll, a, összerendezik a soraikat. Úgyhogy Mindemellett pedig elég sok fontos téma van, egyet már említettem is, és az új antibiotikumok kifejlesztése emberi gyógyászatra. Kérem, kezdjék meg a hatástanulmányt ezzel kapcsolatban, és nyújtsák be a javaslatukat, hogy minél gyorsabban cselekedni tudjunk, akkor is, hogyha ebben a törvényhozási ciklusban ez már nem készül el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Paulucci következik a Szociáldemokrata frakció nevében. Sí, grazie. Köszönöm szépen. Kedves alelnök úr, nagyon örülünk annak, hogy a bizottság a mi javaslatunkra is többek között különböző javaslatokkal állt elő, és természetesen még jobb lett volna, hogyha mindez olyan rendezettebb formában jön, hogy ne egy ilyen hiperprodukció jöjjön létre a jogalkotási ciklus végére, amikor már alig van időnk, hogy komoly munkát végezzünk. Aztán az használatos műanyag kérdésében, amelynek egyébként árnyékjelentéstevője is vagyok az SND nevében, mindent meg fogunk tenni, hogy le tudjuk ezt zárni még a jogalkotási ciklus alatt. Gondolom, hogy ön és kollégája is támogatni fognak bennünket. Ezzel az használatos műanyaggal kapcsolatban két kérdésem lenne. Az első, a bizottság által lefektetett alapon nagyjából tíz évre van szükség, és ennyi idő ahhoz szükséges önök szerint, ahhoz, hogy az ipar is ezt valahogy feldolgozza, és minél hamarabb lépni lehessen. Nem lehet lesz valahogy felgyorsítani mégis. Az A mellékletben azt is látjuk, hogy a tagállamok határozhatják meg a célkitűzéseket különböző variációk kikalkulálásánál. Pontos adatokra van szükség, amiket lehet ellenőrizni is, hogy a kiindulási helyzeteket fektessük le, és aztán közös módszert arra van szükség a célok elérése érdekében. Nem gondolja ön azt, kedves biztos úr, hogy ezzel kapcsolatban a szöveget lehet még, lehetne még javítani? Ami a körforgásos gazdaságot illeti, a monitorozási indikátorok szerintünk nem elégségesek, főként az, hogy a gazdasági fellendülést és a, a nyersanyag felhasználást nem csak egymáshoz kötve lehet alkalmazni. Szerintünk ezeket az indikátorokat át kell dolgozni. Kíváncsi lennék ebben a ön véleményére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az ICR nevejében Visnyevska asszony következik. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, kedves biztos. Tavaly júliusban az Európai Parlament egy jelentést fogalmazott meg, amely az Európai Unió fenntartható fejlődési stratégiájára vonatkozott. Ebben is kiemeltük azt, hogy a fenntartható fejlődés nagy részben három aspektustól függ. A szociális, a gazdasági és a környezetvédelmi pillérektől. Nem olyan régen az ETS irányelv kapcsán is kimondtuk azt, hogy a klímapolitikánk szociális költségekkel is jár, illetve gazdasági költségekkel, tehát itt egy tényleges átalakulás fog majd megvalósulni. Végül pedig a katovicai klíma csúcs, tehát a COP24-re tekintve egy hosszú távú stratégia kidolgozásában vagyunk érdekeltek, és ezzel kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy mit gondol ön arról, hogy egymástól hogyan függ ez a három pillér, tehát a szociális, a gazdaság és a környezetvédelmi pillérek. Második kérdés. Azok a tagállamok, amelyeknél a gazdaság nagy részben függ a széntől, például az én régiómra is gondolok, vajon a támad, támogatását élvezhetik el az Európai Bizottságnak hosszú távú politikai átalakulás értelmében. És aztán lenne még a körzekedésben a CO2 kibocsátás csökkentésével kapcsolatban is kérdése. Vajon az Európai Bizottság miért uh, úgy javasolta, úgy tette meg ezt a javaslatát, hogy közben nincsen uh, megfelelő a tagállamokra levetített hatásvizsgálat, főleg ott, ahol az egyfőre első GDP alacsonyabb az uniós átlagnál. Másik kérdésem pedig az, hogy a bizottságnak vajon van-e arra vonatkozó javaslata, hogy a szegényebb vagy kevésbé fejlett országokat segíteni tudja ebben az átállásban. Köszönöm. Most pedig az Alden nevében Gríz asszony következik. Köszönöm szépen. ezt egy kicsit így nem tudtam, hogy én fogok felszólalni a koordinátorok nevében, de ezt a kollégám nevében mondom. Péter Líze és a többi kolléga felszólalása után azt tudom még mondani, hogy hát néha túl hosszú az idő a bizottsági ütemtervekben, itt most az endokrin diszruptorokra is gondolok, de mást is említhetnék. Tehát megint csak nagyon össze kell szorítani a dolgokat a mandátum végén, persze ettől bonyolultabb lesz az egész helyzet az használatos műanyag kapcsán a jelentéstevők, árnyék jelentőstevők és mindazok az érintett felek, akikkel találkoztunk, mindenki ugyanazt mondja, hogy nagyon nehéz a az érvelést ennyire rövid idő alatt elküldeni. Ezt én is szerettem volna jelezni, és végül pedig engem érdekelne alelnök úr az is, hogy hogyan tudunk a jelentés és az irányelv lényegével kapcsolatban tenni valamit. Tudjuk, hogy borzalmasak az adatok világszinten, főleg az óceánok, a tengeri ökoszisztémákban tapasztalható a problémák óriásiak, és hogy azt is tudjuk, hogy még hogyha Európában és az Egyesült Államokban száz százalékban képesek lennénk az újrahasznosításra, még akkor is a világban nagyon kis hatásunk lenne, mert hát Ázsia az, ahol óriási a műanyag felhasználás. Hogyan lehetne tehát egy ilyen műanyag diplomáciát diplomáciát végrehajtani, úgy, ahogyan kezünkbe vettük már 92-ben Rióban a klímaváltozással kapcsolatos problémákat. Mit tudunk tenni a műanyaggal kapcsolatban? Köszönöm. Auken asszony következik a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Timmermans biztos, hogy itt van, különösen azt, Köszönöm, hogy a, a műanyagot most már kis dolgokból nagy dolgokra, tehát hogy így, így nevezi ezt, most már átnevezte. Ön is utalt rá, hogy ez egy mekkora kérdés az Európai Bizottság számára is. Végül pedig az egyszer használatos műanyaggal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a jobb jogalkotásnak volt egy rossz hatása is, vagyis az, hogy nem tudtuk betiltani mindezt. Esetleg most meg tudja ígérni azt, egy nagyon agresszív kampány van a különböző műanyagok tekintetében a világ különböző területein, és valóban ez nagyon rossz, tehát itt kemény tiltásra van szükség, és oda kell figyelni arra, hogy mi az, ami tényleg lebomló műanyag, oda kell figyelni arra, hogy ne a régi, tehát a régi műanyagot ne csak egyszerűen lebomló műanyaggal helyettesítsük, hanem az oxót azt tiltsuk be. Hát erre is ki kellene vetni egy adót, erre az oxó műanyagra. És azt is hallottuk, hogy van itt egy javaslat az oxidatívakkal kapcsolatban, ami arra vonatkozna, hogy a GMO-k és a peszticidek tekintetében nem akar semmit sem tenni, ez pedig sokkoló. Én azt gondolom, hogy már így is rendkívül nehéz a peszticidek gyermekekkel kapcsolatos helyzet, minden kemény dolog a rovarokon és a méheken csapódik le. Hogyha ezt nemzeti kompetenciába helyezzük, akkor onnantól kezdve semmiféle szabály nem lesz, ez mindenki tudja, ez pedig rendkívül kemény lenne, a környezetvédelem, a biodiverzitás, a tiszta víz és más szempontokból is. Úgyhogy kérem, ígérje meg azt, hogy ezt nem hajlandó majd elfogadni, és hogy ezt továbbra is közös EU-s hatáskörbe tartjuk, azért, hogy ezek a veszélyes peszticidek Európai Uniós kézbe maradjanak, vagy ezeknek az engedélyezése. Köszönöm szépen! És akkor ezzel az első kört le is zárhatjuk. Köszönöm szépen a kérdéseket. Megpróbálok a legjobb tudásom szerint válaszolni. A kérdések néha egy kicsit technikai jellegűek, ezekre is megpróbálok majd választ adni. Persze a kollégák, más biztosok, akik a portfóliójukba jobban beleesnek ezek a kérdések, ő, nekik is ezeket el fogom küldeni. Hát először is látnunk kell, hogy itt egy nagyon kemény sürgősségi helyzet van, de az Európai Bizottságnak semmiképpen sem az a célja, hogy a parlamentet nyomás alá helyezze. Ugyanakkor meg vagyok róla győződve, hogy kevés az időnk. És bizony, elég sok jogalkotási javaslat van a bizottság, a tanács és a, a parlament előtt. Sok a feladat, hogyha szembe akarunk nézni, vagy az emberek szemébe akarunk nézni jövőre a választások során, akkor konkrétumokat kell felmutatni. Onnantól kezdve sokkal érdekesebb ez, mint hogyha azt mondjuk, hogy hát igen, már dolgozunk ezen, vagy azt mondjuk, hogy a parlament egy gyönyörű javaslatot letett az asztalra, és hát most épp a parlamentben van az ügy. Hogyha az emberek véleményét, tehát hogyha az embereket meg tudjuk nyerni magunknak, akkor jó helyzetben leszünk mi is. Az emberek nem tudnak különbséget tenni az európai intézmények között. Európaként kell fellépnünk. Ezért a kollégák a bizottságon belül is érzik, hogy sürgős mindez. A mandátum előtt bizony be kell fejezni a munkát. Ez nem jelenti azt persze, hogy a javaslatok nem jó formába érkeznének meg, és tudjuk azt is, hogy lesznek olyan anyagok, amelyekkel kapcsolatban nem biztos, hogy lesz elég időnk. Tehát a mostani javaslatok azok bizony a következő bizottságnak és a következő parlamentnek adnak majd munkát. Tehát értjük azt, hogy ez sürgős egy kicsit. Én igaziból a kollégákat arra próbálom sürgetni, hogy személyesen is próbálják meg a trilógusok ügyét előrevinni, hogy a bizottság szempontjából is biztosra tudjuk venni azt, hogy nem mondhassa senki azt, hogy nem tudunk elég, vagy nem, nem lépünk fel eléggé energikusan. Persze, hát a raportőrök vagy parlamenti képviselők lefagyaszthatják ezeket az ügyeket, hogyha úgy ítélik meg, hogy több időre van szükségük, de hát együtt vagyunk ebben a hajóban, együtt fogunk elérni eredményeket is. Nézzük most az antibiotikumok kérdését. A, gondolom, hogy az antibiotikum rezisztenciára próbáltak utalni. Tavaly elfogadtunk egy egységes egészségvédelmi tervet. Ezeknek részét képezi a gyógyszerekre vonatkozó kezdeményezések, az antibiotikum rezisztencia és antibiotikum rezisztens baktériumokat találtak mind a vízben, mind a talajban. Vannak ilyen baktériumok és gombák is, úgyhogy azt gondoljuk, hogy itt sokkal hatékonyabb vízgazdálkodásra van szükség. Azt hiszem, hogy a mai napon erről fognak szavazni is, nem? Jó néhány módosítás tartozik ebbe bele. És ugye plenárisra pedig szeptemberbe kerül majd ez az anyag. Stratégiailag kívánjuk megközelíteni ezt a kérdést, nagyon komplex, nagyon technikai, és azt hiszem, hogy itt tényleg elég sok érintett féllel kell eszmét cserélnünk, hogy a lehető legkiegyensúlyozottabb javaslatot tudjuk letenni az asztalra. Nézzük az indikátorokat. Az én tervem az az, azt szeretném elérni, hogy az indikátorok tekintetében akkor eszközöljünk csak változásokat, amikor az adatok ezt megkívánják, itt inkább egyfajta naprakész hozzáállásra van szükség. A egyszer használatos műanyag felhasználási célkitűzések, itt megint csak világos módszertanra van szükség, hogyha nem tévedek, akkor az, ami most az asztalon van, az alapvetően a jelenlegi adatok fényében valósult meg. Én azt hiszem, hogy nem tévedek, hogyha azt mondom, hogy a piac sokkal gyorsabban változik, mint ahogy azt mi gondoltuk. Tehát itt is nekünk kell majd alkalmazkodnunk a piaci változásokhoz. Mi azt gondoltuk, hogy itt egészen a korlátokig elmentünk már, de elképzelhető, hogy ezek a korlátok közben elmozdultak, akkor természetesen nekünk is alkalmazkodnunk kell mindehez. De amíg a módszertanunk világos, addig az új fejleményekhez való alkalmazkodás is sokkal egyszerűbb. Úgyhogy kedves Paolucci úr, hogyha szükség van rá, akkor fel lehet majd gyorsítani az eseményeket. Vajon látom-e az összefüggést a gazdasági, a szociális és a környezetvédelmi kérdések között? Én azt gondolom, hogy persze, hát ez egyértelmű, hogy ezek összefüggenek. Hogyha javítani akarunk a környezet állapotán, ez régen olyan szép meg jó dolognak tűnt, ma azonban ez már eszenciális, és szerintem tökéletesen rossz úton járnánk, hogyha azt gondolnánk, hogy a fenntarthatóság és a szociális kérdések bármilyen szinten is, vagy a gazdasági növekedés és a környezet állapotának kérdése egymással ellentétesek lennének. Hol vannak vajon a jövő munkahelyei? Hát tudjuk ugye, hogy a robotika, a mesterséges intelligencia miatt nagyon át fog alakulni a világ. Vajon elég okosak vagyunk-e, vajon eléggé alkalmazkodó képesek vagyunk-e ahhoz, hogy a jövőben is legyenek munkahelyek az embereknek. Ez is a fenntarthatóságot jelenti, hogy tudjuk a mobilitást garantálni, az energia átmenetet hogyan tudjuk úgy megoldani, hogy ne destruktív módon, hanem az új környezethez alkalmazkodva tudjuk megejteni. Van itt egy dolog, amivel nagyon világos akarok lenni. Egyszerűen alkalmazkodnunk kell, hogyha erre nem vagyunk képesek, akkor majd bennünket fognak alkalmazni, vagy hát rá leszünk kényszerítve az alkalmazkodásra, mert borzalmas környezeti következményei lesznek annak, hogy például a hőmérséklet emelkedést vagy más kérdéseket nem vettünk eléggé figyelembe. A műanyag erre egy kiváló példa. Jelenleg még azt sem tudjuk, hogy egyáltalán ez a mikro műanyag, ennek milyen hatása van az emberi egészségre. Sajnos mindenhol ott van már a testünkben, ebben az üvegvízben, az óceán legmélyén gyakorlatilag 90%-a az ásványvíznek az már tartalmaz ilyen műanyag részecskéket. Hát itt alapvető kérdésekről beszélünk. Aztán az oxo műanyagok témája megint csak olyan, aminek nagyon nagy hatása lesz a jövőnkre, és a világgazdaság csak fenntarthatóan működhet. Én erről teljes mértékben meg vagyok győződve. Azt gondolom, hogy a világnak az a része, amely legjobban képes az alkalmazkodásra, a robotikának köszönhetően amúgy is megvalósul ez az átmenetés. Hogyha képesek leszünk gyorsabban alkalmazkodni, akkor vezető pozícióba kerülünk a világon. Nekünk politikusoknak az az egyik nagy kihívásunk, hogy ezt a meggyőződést átadjuk az európai embereknek, hogy mindenki érezze, hogy erre van szükség. Itt főleg azokra az emberekre gondolok, akik most egyáltalán nincsenek meggyőződve arról, hogy a fenntartható jövőbeli világban van egyáltalán hely nekik. Pedig a legtöbb, amit tehetnek, gondolják ők, az az, hogy a jelenlegi energiamixet, a jelenlegi világot, a fenntarthatatlan gazdaságot őrizzék meg, és Szerintem ez egy nagyon nagy történelmi bukás, fiaskó lenne, hogyha mi politikusok nem tudnánk megérezni azt, hogy erre az átalakulásra szükség van, és meg is fog valósulni, akarjuk vagy nem akarjuk, tehát az a legjobb, hogyha mi magunk irányítjuk az átalakulást. Ami pedig a hatásvizsgálatokat illeti, hát mi mindig végzünk ilyet, majd megnézem, utána nézek ennek a helyzetnek. Utaltam már az időhiányra, a globális dimenziókkal kapcsolatban is beszéltem már ezekről a kérdésekről. Ma délelőtt találkoztam egyébként az ENSZ és Kína, illetve Kanada képviselőivel. A, az óceánok megtisztítása műanyagoktól, tulajdonképpen az egész világ ügye. Ez most Ázsiában is egy hatalmas ügy lett, és ez nagyon fontos. Európa ilyen szempontból keveset járul hozzá, vagy hát kevés műanyag származik Európából, de mégiscsak a megoldást globális szinten mi akarjuk vezetni. A kínaiak is megpróbálnak megtalálni erre a problémára megoldásokat. Tudják, hogy a turizmusuk, a az egészségük, a halászatuk, mindenre hatással van ez a probléma. De az, ha mi hozzájárulunk a probléma megoldásához, természetesen egyébként a saját környezetünkre is hatással van a műanyag, de nézzük meg az európai strandokat, nézzük meg, hogy mi van a víz alatt, azért én személy szerint is tudnék elég sokkoló történeteket mesélni. Mindenesetre világszinten valóban nem tőlünk származik ez a sok műanyag, de mégiscsak, hogyha Európa képes lesz megoldásokat találni, annak hatalmas és világra szóló hatása lesz. És azt gondolom, hogy talán ezt Ázsia számára is mi fogjuk megtalálni, és az, ahogyan Ázsia reagál mindenre, nem csak a leginkább fejlett országok, például Indonézia, Kína, Tájföld, ezek az országok látják, hogy a halászat és a turizmus is megszenvedi ezeket a problémákat, ezért ők is látják, hogy legjobban felfogott érdekük, hogy megtalálják a megoldásokat. Oxo műanyagok betiltása. Van egy műanyag stratégiánk, ezt a récsen belül próbáljuk megoldani, és a récsen belül fogjuk azt is meghatározni, hogy szükséges-e vagy sem az oxoműanyagok betiltása. Tehát tulajdonképpen foglalkozunk már ezzel a témával, és amikor majd megoldásra jutunk, vagy valamiféle konklúzióra, akkor arról úgy is tájékoztatunk mindenkit. Szubszidiaritás Task Force. Nem ismerem ezt a problémát, amire ön utalt, ez még nem érkezett meg hozzám ez a probléma, vagy a füleimhez még nem jutott el, de meg fogom vizsgálni, azért is, mert én vagyok ennek a task force-nak a vezetője, tehát meg fogom majd nézni. Egyelőre ennyit tudok mondani, köszönöm. Thank you very much. This, uh, announced... Köszönöm szépen. Talán ebben könnyebb lesz meggyőzni más országokat, hogy kövessenek bennünket, mint a klímaváltozás témában, és ráadásul a megoldás is lehet egyszerű, egyszerűen betiltani ezeket a műanyagokat. Következik a második forduló, aki szeretne ebben hozzászólni, az jel- legyen szíves jelentkezzen. Már néhányan jelentkeztek, de a további jelentkezőket is várjuk. Grosztett asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen az első alelnöknek a látogatását. Ahogy a kollégám is elmondták, én is azt mondom, hogy sajnálatos, hogy ennek a mandátumnak az első felét elvesztegettük. Lassított, lassú tűz, tűzön dolgoztunk, és most felgyorsult a munka, ennek örülök, de hát azért mégiscsak ez egy kicsit felborult az egyensúly úgy tűnik, hogy az egészségügy politikára nincsen hely önöknél, mégis az endokrin perturbátoroknak megvannak a, nehéz, a, a negatív hatásaik, súlyos betegségeket mindenképpen kezelni kell. A rák elleni harc, ez mindenkire vonatkozik, az elhízás elleni harc, túlsúly, a, aztán az előregedés következményei, a bioetika, kérdése. Mindezekről, hogyha nem beszélünk, akkor az egy nagyon rossz jel Ön beszélt konkrét döntésekről, amelyeket meg kell hoznunk a választók érdekében, de mi van az egészségügy politikával Ez nem, önöknek nem létezik? És aztán hallok olyan plegykákat, hogy legközelebb nem lesz egészségügyi biztos. Azt gondolom, hogy itt ebben a szakbizottságban, amely a környezetvédelemmel és a közegészségügyel foglalkozik, többen vagyunk, akik azt követelik, hogy az politika, amely elengedhetetlen, alapvető, a gazdasági növekedés szempontjából is elengedhetetlen, az, az egyenlőség szempontjából, hogy garantáljuk az egészség biztosításának rendszerét, hozzáférés legyen mindenki számára. Ez egy teljes jogú, teljes körű reszort kell, hogy legyen, ez nem tűnhet el a bizottságból. Köszönöm szépen, Bocs úr következik. Köszönöm szépen. Konkrét és aktuális kérdéseket tennék fel. Itt egy puzzle-ről van szó, különböző elemei vannak ennek, és a fenntartható fejlődés eh, szempontjából eh, fontos, hogy ezek az elemek eh, illeszkedjenek. A hetes keretprogram miatt az Európai Bizottság kötelezettsége 2018-ra benyújtani eh, egy javaslatot, kezdeményezést, eh, és ezt még nem kaptuk meg. Szeretném tudni, hogy mi a helyzet a stratégiával kapcsolatban, és milyen prioritásos intézkedéseket eh, kíván hozni a bizottság. A második dolog pedig szintén nagyon egyszerű, az endokrin diszruptorokkal kapcsolatos stratégiára vonatkozik. Az EDC stratégia előkészülete folyik, erről tájékoztatott bennünket egy osztályvezető, és ez el kell, hogy készüljön idén, 2018-ban, úgyhogy ezt is eh, kérdezem, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban az endokrin disruptorok stratégiájával kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lavia úr következik. Köszönöm szépen. Az európai műanyag stratégiára szeretnék visszatérni, mert a világgazdasági fórum azt mondja, hogy a 80%-a a világ ö, tengeri szennyezésének a tíz nagy folyóból származik, ebből nyolc Ázsiában van és kettő Afrikában. Tehát az egyértelmű, hogy a stratégia és a műanyag felhasználás csökkentésének harcában Európa vezető szerepet akar betölteni, de ugyanakkor nem tőlünk származik ez a szennyezés. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy a stratégiánk egyáltalán helyes vagy-e, vagy pedig esetleg vannak olyan dolgok, amikre nem gondoltunk. Vannak-e alternatív anyagok, technikák, és vajon ezek képesek-e a gazdasági hatásokat csökkenteni. Nem biztos, hogyha több papírt használunk a műanyag helyett, akkor nem más problémákkal kell majd szembenéznünk. Tehát itt egy komplex gondolkodásmódra van szükség. Azért is mondom ezt, mert nem akarom azt, hogy megfojtsunk egy iparágat, és ugyanakkor ne is ha legyen ennek jó hatása a ö, gazdaságra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Meliar asszony. Köszönöm szépen, alelnök úr. Örülök, hogy eljött ide hozzánk, és én visszatérnék az eldobható műanyag országokra vonatkozó stratégiára. Ez egy fontos téma, de egy kicsit aggaszt engem, hogy az Európai Unió ezt hogyan kommunikálja. Mindig, mint tilalom jelenik ez meg a tagállamokban, a polgárok eh, életében, Sokan azt mondják, hogy igen, ez helyes, már rég be kellett volna vezetni, a, vizeket, a tengereket védeni kell, és fenntartható anyagokkal kell dolgozni, de aztán Európa, amit tesz, az, az a tilalom. Azt hiszem, a kiotói jegyzőkönyv értelmében fontos az is, hogy az embereket meggyőzzük és támogassuk a tájékoztatást. A másik dolog, ma délelőtt fontos döntések születtek a klímadiplomáciával kapcsolatban. Azt szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság mit tesz ezzel kapcsolatban, mi a véleményük ezzel kapcsolatban. Közös együttes ülést akarunk tartani a külügyi bizottsággal, és azt hiszem, hogy fontos itt, hogy közösen reagáljunk és lépjünk fel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sőre Pirik asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az alelnök úrnak is, hogy újra eljött hozzánk, ami a a, a műanyag stratégiát illeti, ezt támogatom, aztán be kellene vezetni a betétdíjat is, ez nálunk már felmerült. A halászati bizottságban ma délelőtt is erről volt szó. A halászok azok, akik kihalásszák a műanyagot, és akkor még fizetniük is kell, ahelyett, hogy mi megjutalmaznánk őket ezért. Ők tisztítják a tengereket. Ez elhangzott ma a szakbizottságban. Aztán még egy dolog, a vidék, a körforgásos gazdaság, az újrafelhasználás, nagyon nagy szükség van eh, erre, a körforgásos gazdaságra. Ön ismeri, <laughs> nagyon jól ismeri Hollandiát, nem kell ezzel példálózni, de Hollandiával kapcsolatban is eh, elmondhatnánk, hogy eh, játszanak például, vagy adjanak példát Kezdjék el a megvalósítást, főleg a kis mezőgazdasági üzemek, a kis családi üzemekben lenne ez fontos. Aztán a klímaegyezmény, az is nagyon fontos, de honnan veszük a pénzt ennek megvalósítására? Katainen biztos is mindig ezt emlegeti, de annyira bürokratikus az egész helyzet, hogy az emberek, a gazdaságok nem jutnak hozzá a pénzhez. Lavia, Lavia úr, még egyszer. Io ritorno su vissza szeretnék térni egy másik kérdéssel kapcsolatban, a food waste-re, az élelmiszer pazarlásra gondolok. A fenntartható fejlődés célkütőzéseivel kapcsolatban láthatjuk azt is, hogy csökkenteni kell az élelmiszer pazarlást. 2030-ra meg szeretnénk felezni az egyfőre jutó élelmiszer pazarlás itt Európában. Ez fontos prioritás számunkra, és a körforgásos gazdaság célkitűzései között is szerepel ez. De most a gyakorlatban is meg kell valósítani. A biztos hogyan tudja megmagyarázni azt, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban mit tett, itt ugye a tagállamokkal való együttműködés, a civil szervezetek, a figyelemfelhívó kampányok szerepére hívnám fel a figyelmet. Tehát egyrészt nagyon szép és egyszerű az, hogy célokat határozunk meg, de a másik oldalon azért azt is végig kell gondolni, hogy hogyan akarjuk ezeket megvalósítani. Miután ez minden ember életében jelentkezik, ez elfogadhatatlan, hogy ennyi élelmiszert kidobjunk, ezért ennek prioritássá kell válnia. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni, kérdést feltenni? Nem? Jó. Ani. Hát már nem szerepel a listán, de csak nagyon röviden. Igen, igen, röviden. az impulzuson alapuló halászati technika, ez nagyon fenntartható módszernek számított. Most a klíma egyezményről beszélünk. Hát ez is aggasztó és problémát jelenthet a kis gazdálkodások számára. Hogyha mindent meg kell újítani, akkor ebben az ágazatban is valami jó megoldást kellene felvetni. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm, akkor most megadom a szót az alelnök asszonynak. Az utolsó dologra kezdeném, és hollandul fogok erre válaszolni. Ami az impulzuson alapuló halászati technikát illeti, itt nem az Európai Bizottságot kell meggyőznie, hanem az európai parlamenti kollégákat. És akkor most angolul visszatérek az egészségügy kérdésére. Minden, amit teszünk ezen a területen, mindennek hatása van az egészségre. Beszéltünk a mikroműanyagokról, ami, ami benne van a ruhánkban, amit belélegzünk, az ételem, ételben, amit megeszünk, az italban, amit megiszunk. Nem tudjuk, hogy ennek nem tudjuk, hogy az oxoműanyagnak milyen hatása van az egészségre, és millió más dologra. Nézzük meg a biodiverzitás helyzetét. A biodiverzitás egyre csökken, visszaszorul, ez is szörnyű hatása lehet. Nagyon sok minden, amit a bizottság tesz, fontos egészségügyi elemet tartalmaz. Grosztett asszony azt mondja, hogy valaki azt mondja, lehet, hogy az önök frakciójából ezt a plegykát terjeszti, hogy a jövőben nem lesz egészségügyi biztos. Ebben a bizottságban is van e, egészségügyi biztos. Ez a plegyka nem tőlünk származik, soha senki nekem ezt nem mondta nagyon kompetens és e, tehetséges biztosunk van, Andri, e, Jukaitis kollégám, és nem tudom elképzelni azt, hogy valamilyen formában ne figyeljünk oda erre a témára, vagy, vagy eljöjjön az az idő, amikor nem tekintjük ezt prioritásnak. Ez csak fontosabb lesz, nem szorul vissza ez a téma. Nos, vannak bizonyos nemzeti hatóságok, az új elnökség azt mondta, mondta, hogy csökkenteni akarja vagy a biztosok számát. Hát, hogyha csökkenteni akarják a biztosok számát, akkor nem tudom, hogy a jövőben lesz egészségügyi biztos, ez bármelyik témára vonatkozhat, de ezek a témák, ezek a tagállamokban merülnek fel, a fővárosokban, ez nem itteni um, téma vagy javaslat, erről szeretnék mindenkit biztosítani ami az endokrin diszruptorokat illető stratégiát, vagy arra vonatkozó stratégiát illeti, Tavaly a tagállamokkal együttműködtünk azon, hogy hogyan tudjuk ezeket minősíteni, azonosítani a peszticidek és biocidekről szóló jogszabályokban. A munkatársaink, a szolgálataink azon dolgoznak, hogy aktualizálják az Európai Uniós megközelítést, hogy figyelembe vegyük a tudományos előrelépést, az új felismeréseket, az adott policy területeket, a koherenciát, a következetességet a eh, jogszabályi keretben. Én, ha megengedik, azt javaslom, hogy eh, eh, Andrei Kajtesz biztossal összeüljünk, és ezt a témát megvizsgáljuk. A nem toxikus vagy nem mérgező ö, környezeti stratégia nagyon fontos téma. Nagyon sok ö, a vegyi anyagokra vonatkozó értékelési eljárás vonatkozik ide, ebbe. Ö, hát nem biztos, hogy ezt a stratégiát a mandátum vége előtt be tudjuk nyújtani, hiszen már nem sokára lejár a mandátum. E, ezt a témát most, hogyha sietetjük, ez nem biztos, hogy pozitív hatással lesz rá. Minden esetre e, komolyan veszem az ön megjegyzését, mely szerint ez nagyon fontos ennek a bizottságnak az értékelési folyamatok, amelyek a vegyi anyagokra vonatkoznak, a REACH review például, és a hulladék interfész, illetve az egyéb vegyanyagokra vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatával kapcsolatban vizsgáljuk, hogy hogyan tudunk ezzel kapcsolatban aktualizálni, hogyan tudunk előrelépéseket felmutatni. A tiltást illetően és a tiltás gazdasági hatását illetően a következőket tudom elmondani, prózai választ adva erre. A legtöbb dolog, amiről egy szó van, ez nem is Európában készül. Úgyhogy az európai iparra való hatás nagyon korlátozott lesz. Másodszor személyes tapasztalatomat osztanám meg önökkel, ez egy kicsit anekdotikus. Én 17-18 éve vagyok jelen a, a, a szociális hálókon politikusként, én voltam az egyik első, aki ezt használni kezdte, amikor a amikor felvetődött az, hogy tiltsuk be az eldobható műanyagokat, egyesek azt mondták, hogy úristen, már megint valaki, megint a bizottság be akar be akar tiltani valamit. De most, az elmúlt négy évben nem volt más olyan javaslat, amelyet ennyire ünnepeltek volna, e, még a brit e, e, lapok is ezt ünneplik, hogy be akarjuk tiltani az eldobható műanyagot, akkor lehet, most már ez már gyanús nekem, olyan, mint hogyha valamit elrontottunk volna. Néha az embernek vannak olyan ötletei, amelyek fantasztikusak, de túl korán jönnek, és néha vannak olyan ötletei, amelyek fantasztikusak, és időben születnek. Azt hiszem, hogy ez olyan kezdeményezés, amely fantasztikus és időben született, az Európa európai társadalom eh, szellemiségét, gondolatvilágát most ezzel sikerült megérinteni. Ez fontos a környezetvédelem számára. Egyre több ember megérti, hogy ennek negatív hatása van az egészségre, még akkor is, hogy az emberek azt mondják, hogy ilyen apróságokról beszélünk, mint szívószál és nejlonzacskó, ennek hatalmas hatása van, biztos vagyok bele, hogy a Sky-nak köszönhetően, a britlapoknak köszönhetően, a David Attenborough ismeretterjesztő munkájának, az NGO-nak köszönhetően nagyon sikerült a titotosságot erősíteni, a McDonald's megtiltja a szívószálat, ezért sikerült olyan politikát be, vezettetni, amit két-három éve nem akartak elfogadni. Tehát valami tényleg kezd változni. Én nem félek attól, hogy a tilalom önmagában annyira negatív lenne, hogy ezt ejtenünk kellene. Szerintem inkább fel kellene gyorsítani ezt a folyamatot, ezt a tilalmat. Klímadiplomácia elengedhetetlen, nagyon fontos, szükséges, nagyon aggasztónak tartom a nemzetközi környezetet, ezt az új típusú nemzetközi diplomáciát nagyon aggasztónak tartom, amelyben egyszerűen régi egyezményeket felrúgunk, rúgnak, Európa felelősségeit elengedhetetlen. Megfontolt, óvatos diplomáciára van szükség. Franciaország az előkészítésben fontos szerepet játszott, a bizottság és a parlament hasonló megközelítést fogadott el a Párizsi Egyezmény előkészítésekor, és azt gondolom, hogy ha ezt fenntartjuk, akkor Európa továbbra is vezető szerepet játszhat, sokan fognak követni bennünket. Még a Trump adminisztráció is, hogyha nem követ bennünket, akkor is az Egyesült Államok nagy része eh, városok, eh, szövetségi államok, vállalkozók, cégek eh, követni fognak bennünket. Én elég optimista vagyok ezzel kapcsolatban. A halászat. hogy ez további költségeket implikál-e a halászok, a halászhajók számára? Nem. Mivel ők a halász felszerelést gyártják is, az ő érdekük is az, hogy begyűjtsék ezeket, és összességében a kiterjesztett termelői felelősség 0,16%-os további költséggel jár az ágazat eh, forgalmára, és ráadásul a halászok már most is, már most megfizetik a tengerek szennyezését, akkor, amikor beleakadnak a hálóikba a, eh, a, a hulladékok, a műanyag, és eh, és amikor a e, tengeri hulladék megrongálja a hajójukat, ez csökkenti a biodiversitást, negatív hatással van a halakra, a e, kagylókra, és hogyha a halak és a e, kagyló, hogyha már nem egészséges a műanyag miatt, akkor a halászat is lehúzhatja a rolót. Az éves költ költség kb. 57 millió euróba kerülhet Európa szinten. Ez a javaslat, amit benyújtunk, ez csökkentené a tengeri hulladékot, műanyag hulladékot, és ez a hálózatnak pozitív nagyobb felelősséget helyezünk az előállítókra, és ezért a halászok kevesebb terhet kellene, hogy viseljenek. A javaslatban, ami a következő tengeri és halászati alapra vonatkozik, Pontosan erről van szó, hogy a halászok, hogyha műanyagot halásznak ki, és ezt leadják, ezt, ez, ezért ellentételezést kapnak. És pontosan er-, erről szólt a képviselőasszony is. Ami az élelmiszer pazarlást illeti, köszönöm Lávia úrnak a kérdését. Ez nagyon komplikált kérdés, nehéz ezt megválaszolni. Arra koncentrálunk, hogy a terciális jogszabályt, harmadlagos jogszabályt, amely az élelmiszer pazarlással kapcsolatos ezt kezeljük, közös metodológiára van szükség, közös az élelmiszer pazarlásra vonatkozó jelentéstételi formátum harmonizálásra. Ez egy olyan téma, amely mert nem szabad késlekedni, vagy nem, de, de, de nem szabad ezt elsietni sem azért, mert, köve, mert választások közelednek, megfontoltan kell dolgozni. Szráj asszony még föltett egy kérdést arról is, hogy mit tehetünk, na, hadd mondjam máshogy, hogyha ellentmondás van azok között, akik a tengeri ágazatban dolgoznak, és azok között, akik a környezetvédelemben dolgoznak, akkor mindenki vesztes pozícióban lesz a végén. Nem fogunk tudni fenntartható környezetet teremteni a mezőgazdasági ágazat aktív részvétele nélkül. A gazdák, a vidéken dolgozók, azok, akik biztosítják a fenntarthatóságot, és tehát nekik szerves része, nekik szerves része kell, hogy legyenek ők a fenntartható környezeti stratégiának. Úgyhogy ez ennek a bizottságnak is feladata, hogy ez megtörténjen, hogy őket bevonjuk, és hogyha sikerül önöknek minket segíteni abban, hogy a mezőgazdaság zöldítése megtörténjen, akkor ezzel nagy szolgálatot tesznek. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much, and, uh... Nagyon szépen köszönöm, és ahogy az elején mondtam, garantáljuk elkötelezettségünket, az iránt, amit bemutatott nekünk, és mielőtt véget érne a ciklus. Még egyszer nagyon szépen megköszönöm a lelnök úrnak. Thank you very much. Bye bye. Thank you very much.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 So, dear colleagues. Kedves kolléganő kollégák, akkor most elkezdjük a szavazást. Remélem, hogy mindenki elhozta a szavazókártyáját. Tehát 4 óra 40-ig dolgoztam hajnalban. Elnézést kérek, hogyha egy kicsit lelassultam, de hogyha végignézek az arcokon, akkor felvidulok és teszem a munkámat. Kész vannak? Megvannak a szavazókártyák? Nem? Gardini asszony nincs meg? Rendben van, akkor mindenki kész. Tehát az első elektronikus szavazás. Ez pedig az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásról szóló módosítás. Megnyitom a szavazást. Ajúzó asszony, szavazunk. Mindenki egy kicsit. Igen, záratjuk. Elfogadtuk. Gratulálunk. A második, ismét elektronikusan szavazunk. Kompromisszumos javaslat az állatgyógyászati készítményekről. Tehát igazából ez egy nagyon régi anyag, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Totális siker, mindenki támogatja. Gratulálunk, Rostet asszony! Mindenki benne volt ebben a nagyon bonyolult folyamatban. Most Egy az intézet szóbeli kérdés. Ez az ENSZ 2018. évi Katowicei éghajlatváltozási konferenciája. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Ugyanez szóbeli választ igénylő kérdés ismét a katovicei kopról. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Most szóbeli választ igénylő kérdés ismét a Lime korról. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Ismét elektronikusan. Szóbeli választ igénylő kérdés elfogadása. A körforgásos gazdaság nyomon követési keretrendszere. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Ismét szóbeli választ igénylő kérdés a tanácshoz. A körforgásos gazdaságról megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Most ismét a bizottsághoz intézett szóbeli válasz igénylő kérdés, a kannabisz gyógyszerként való használata. Megnyitom a szavazást. Igen, igen. Képviselőasszony, ugyanazt a dolgot csináljuk. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő. Most egy állásfoglalási indítvány elfogadásáról szavazunk. Ez a kifogás az eljárási a 106-os cikk alapján az acetamiprid 18. és típusba tartozó biocid termékekben történő felhasználása. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Most 2019-es évi költségvetés a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbizatás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most körforgásos gazdaságról szóló csomag végrehajtása, vegyi anyagokkal, termékkel, hulladékkal kapcsolatos jogszabály közötti kapcsolatási pontok kezelése. Ötös módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 11 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 9-es és 10-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 12-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 13-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 15 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 17-es mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 18-as mellett, ellene, néppárt ellene van, vagy mellette? Ellene. Akkor ezt ellenőrizzük. Kicsit, kicsit összezavarodtam. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást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 tartózkodás elutasítva. 25-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 28-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellett, 26-os, de nem fogadtuk el, bocsánat, 26-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 30-as mellett, ellene, tartózkodás ezt ellenőrizzük, a 30-as. A 30-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 29 mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 31-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32 mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 33-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 34-es mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 40-es mellett, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 40-est, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Nem? Elutasítva. 35-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 39 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 43 os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 43 mellett, ellene tartózkodás elutasítottuk. 44-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 52 mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 53-os mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 55 mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 56-os két részben, első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Tehát, ha gondolod, akkor zárva. Jó? Elfogadtuk. 57-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 58 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 59 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 60-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 61 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 62 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 63 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 64-es, kettő részben első rész mellett, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellett, ellene tartózkodás. Esetleg a második részt ellenőrizzük, megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 65-ös mellett ellene tartózkodás. Elutasítva. Jó, jó, akkor emeljék föl a kezüket. Megismételjük. 65-ös mellett. 65-ös mellett. Mindenki mellette van, elfogadtuk. De ha senki sem emeli fel a kezét, kettes kompromisszum mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 69 mellett, ellene tartózkodás, elutasítva. 70-es mellett, ellene tartózkodás, elutasítva. 71 mellett, ellene tartózkodás, Ellenőrizzük a 71-est. Megnyitom a szavazást. Zárom. Elfogadtuk. 73 mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 73 mellett. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen, Eichhaut úr. 72 mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 74-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 75-ös mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 76-os mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 77-es két részben első rész mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellett, ellene, alde, mellette vagy ellene, mellette, elfogadtuk, 79 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 80 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 81-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 82-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 84-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellett Kettes és hármas, igen, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellett ellene tartózkodás elutasítva. Most az egészről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást, és elfogadtuk. Egyhangúan. Nagyon jó. Következő. Duális ö, természetű ö, termékek az egységes piacon. Ötös mellette ellene tartózkodók. Megnyitom a szavazást. Elfogadva. Hatos kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Hetes mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 61 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 62 mellette. Ellene tartózkodók. Mit is mondtam? 62 javítja magát az elnök. Elnézést kérek, a 62-est néztem. Erről elméletileg szavaznunk kellett volna, ez is elfogadva. És akkor jön a 63, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 64 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 10, vagy 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5-ös, 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 79 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 14 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 13 a mellette, ellene, tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13B mellette ellene tartózkodók, leellenőrizzük. And it's closed, and it's adopted nearly by... Elfogadva szinte mindenki, úgyhogy elnézést kérek. 102 mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 104 mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene, tartózkodók leellenőrizzük a 15-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 115 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 116 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 118 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 129 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 130, itt van egy szóbeli módosításunk is. Először is bárki ellenzie ezt, nem, akkor a 130-ast a szóbeli módosítással együtt, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 132, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 134, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettő mellette ellene tartózkodók elfogadva. Három mellette ellene tartózkodók elfogadva. Négy mellette ellene tartózkodók elfogadva. Öt mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hat mellette ellene tartózkodók elfogadva, 7 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 8 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 10 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 11 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 12 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 13 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 14 itt van egy szóbeli módosítás, bárki ellenzie, nem, akkor a 14-es a szóbeli módosítással együtt mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 15 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 16, itt megint van egy szóbeli módosítás, ellenzike, nem, akkor szavazunk róla mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Hármas, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 19 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 20 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 31 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 33 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 34 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 46 mellette ellene tartózkodók elfogadva, néppárt, leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 47. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Végső szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. és elfogadva. There are a lot of compromises. Okay. Now we are voting on the communication from the Commission to the Council and Parliament. Most pedig következik az Európai Egységes Egészségügy egy tervezet a antibiotikum rezisztencia témájában egyes kompromisszum következik. Elnézést kérek. Igaza van. 80-as. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Egyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 88 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 90 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 91, mellette ellene tartózkodók elfogadva 92, okafogyott 96, mellette. Leellenőrizzük a 91-est? Jó, ellenőrizzük le a 91-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 96 mellette, ellene, leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 94 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 97 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 98 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 99 mellette, ellene, tartózkodók. Leellenőrizzük a 99-est. A vote is closed. And it is adopted. Elfogadva. Kettes kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Száztizenkettő mellette ellene tartózkodók elfogadva. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 113 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Agri 45 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Agri 4 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 117-es módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Agri 6 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 118 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 121 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük, 121-es. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 116 első rész mellette ellene, tartózkodók elfogadva. Azonos a 125, 126, 46 os és még utána is. Ezt kitámogatja a mellett ellene tartózkodók elfogadva. 128, 147, 130-as azonosak mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 129 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Száznegyvenhárom mellette ellene tartózkodók, leellenőrizzük a 143-ast, lezárva. Elutasítva. 144 mellette. Ellene. Elutasítva. 149 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 148 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 150 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 151 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 152 mellette, ellene, leellenőrizzük a 152-est, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 161 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 162 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 163 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 164 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Agri 12, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 167 mellette, ellene, tartózkodók Elfogadva. Leellenőrizzük? Nem. 169 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 168 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 165 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 166 mellette, mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 170 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva 171 mellette. Leellenőrizzük. Mindig az előzőhöz hasonló a eredményre számítok, de a 170-est leellenőrizhetjük. Megnyitom a szavazást. Mindenki egyetért. Nagyszerű. Lezárom a szavazást, elfogadva. 171. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 174. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 173. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 175. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. 176. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 30-as kompromisszum mellette ellene leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Agri 10 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 189 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 190 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 199 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 201 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 202 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 218 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Agri 24 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 242 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 243 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 248 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 250 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 260 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 27-es kompromisszum mellette elfogadva, 262 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 263 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 266 mellette, elnézést, erről már szavaztunk, 265 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 266-os második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Agri 32 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Agri 33 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 277 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 284 mellette ellene tartózkodók elutasítva 285, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Vagy ellenőrizzük le. Csak a biztonság kedvéért. Elfogadva. 286 mellette ellene néppárt, ellene vagy mellette újra, elnézést, 286 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva világos, 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadva, 318 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 296 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva, 298 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 298, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 299 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ittre 2 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 303 mellette ellene tartózkodók, leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 304 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 305 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 306 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 309 és 310 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 311 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 313 és 314 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 315 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 317 mellette ellene Akkor ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. tizenkilenc. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 320 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 321 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 322 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 323 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 324 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 325 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 329 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 330 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 331 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 332 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 333 mellette ellene leellenőrizzük, lezárva, elutasítva. 335 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 337 mellette ellene tartózkodók elfogadva 336, mellette ellene tartózkodók alde, mellette elfogadva 338, mellette ellene tartózkodók elfogadva 339, mellette ellene tartózkodók elfogadva, Agri 13 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 346 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 347 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 348 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 350 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Agri 30 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 354 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Agri 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 355 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 356 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 357 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva 329 mellette ellene tartózkodók elfogadva 370 és 71 mellette ellene tartózkodók elfogadva 372 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 20, 373-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 382 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 392 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 393 mellette ellene tartózkodók, Alde ellenzi, elutasítva. 394 mellette leellenőrizzük? Akkor nézzük a 393-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 394 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva, 395 és 443 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva, 396 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 23 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 404, 406 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 407 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 408 akkor a 407-est leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Elnézést kérek. 408 és Agri 39. Mellette, most már nagyon fáradt vagyok, mondja az elnök, Lehet, hogy egy picit túl késő van, de van bennem, marad bennem egy kérdés. Amikor leellenőriztük a 393-as, nem láttam a, a, az, ele, az eredményt, meg tudnám mondani? Huszon 5, 37 ellenében, 36 ellenében. Tehát most jön az Agri 39 mellette, és a 408-as és az Agri 39-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 409, 410, 412 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 419 mellette ellene tartózkodók elfogadva 420 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 421 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 422 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 424 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 425 mellette, ellene tartózkodók elutasítva Agri 40 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 411 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Agri 43 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Agri 47 mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük. Ha fele-fele, akkor ö, leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Agri ö, 47 mellette, ellene. Agri 48 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 451 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 1 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 2 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 3 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 4 mellette, ellene akkor a négyest ellenőrizzük le mert nem emelik fel a kezüket. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 5. Mellette. Ellene. Nem tudom, hogy most ez a két kéz mit jelent, az egész csop frakciót, vagy kit jelent. Akkor még egyszer az ötöst ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom. Bízzanak bennem, hát egyszerűen nem teszik fel a kezüket. Hatos mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hét mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 8 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 10 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11 és 12 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 14 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodok, elfogadva 20, mellette, ellene, leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Ez elutasítva. Elnézést, hát ezt nem láthattuk így. 15 mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 16 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 21 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A 16-osra vissza akar térni Zomer asszony. 16, leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hát, amikor ilyen szoros az eredmény, akkor le fogjuk ellenőrizni. Hol is voltunk? 22 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 23 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 24 és 25 együtt mellette ellene tartózkodók elfogadva, 31 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 26 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 27 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 28 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 33 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 35 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük a 35-öst, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 36. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 34. Mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 37 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 38 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 70 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 39 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 40 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 41 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 45 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 42 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 44 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 46 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 47 mellette elfogadva. Negyvennyolc mellette ellene tartózkodók elutasítva, kilenc mellette ellene tartózkodók elfogadva, 50 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 51 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 52 mellette ellene tartózkodók elfogadva, itre N mellette ellene tartózkodók elfogadva, itre O mellette ellene tartózkodók elfogadva. 53 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, de ellenőrizzük. It's closed. Yeah. Lezárom a szavazást, elutasítva. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63 oka fogyott, 54 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 55 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 56 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 57 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 58 mellette, ellene, ha de ellenzi, elutasítva, 59 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 60 és itt J mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 62 mellette, ellene, ECR e mellette, akkor elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 65 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 66 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 67 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 68 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 69 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, itt regé mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 71-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 72-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 73 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Ha akarják, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 73-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 74 mellette. Ellene tart, ellenőrizzük a 74-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Itre B mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, itre C mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, itre D mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, itre E mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, itre I mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, itre M mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 76 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 77 mellette ellene 77-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 78 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 79 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, itt reká mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. És záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. elfogadtuk, egyhangulag gratulálunk. Thank you very much for bearing with me and Madame because I Elnézést Cabezon asszonytól, hogy nem pontosan az egyes módosításokkal kapcsolatban nem volt pontos információ, nem volt ez szándékos. E, akkor ezzel rátérünk a következő napirendre. Aki szeretne kimenni, annak hagyjuk egy pár percet erre.

Well, um, uh, I would like to encourage all the... Kedves kollégák, azt kérem mindenkitől, aki még éppen eh, beszélgetést folytat itt a teremben, hogy legyen szíves, és ezt kint folytassa. A néppártot is kérem, hogy működjenek együtt. Köszönöm szépen. És akkor most Következik a 20-as napi rendi pont, az Európai Parlament és a Tanács rendeletére vonatkozó javaslat az eh, szerves eh, szennyező anyagokkal kapcsolatban. Rekaszt és Julie Görling. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szól ez a javaslat. Ez egy egyszerű Rikaszt eh, javaslat egy átdolgozási javaslat, amelynek a célja, hogy a jelenlegi jogszabályt a felülvizsgált Stockholmi Egyezményhez igazítsuk. Ezt meg kell tenni rendszeres időközönként. Tehát ez a tartósan megmaradó szerves szönnyező anyagok vagy poppok, ezek olyan ö, ö, szennyező anyagok, amelyek nagyon hosszú ideig még megmaradnak a környezetben, ezek részben peszticidek, illetve ipari vegyi anyagok, ezek bekerülhetnek az, az élelmiszerláncba, és súlyos veszélyt jelenthetnek a környezetre, súlyos hatásuk lehet. Ez az egyik munkaterület, amelyen nagyon sok tanulmány készült, javult a mérési módszer, és korábban is tudtunk már mérni, de most olyan technológia rendelkezésre, amely korábban nem, tehát annyira minimális mennyiségeket is tudunk mérni, ami korábban nem volt lehetséges. Most már információink vannak ezen anyagok, például a földközi tengerben való koncentrációjáról, illetve az arktik az, az Arktiszon és az Antarktiszon való megjelenésünkről és koncentrációjukról folyamatosan aktualizálják ezeket az adatokat az új tanulmányoknak megfelelően. Ezek e, Ezeknek az anyagoknak a veszélyes voltát évekkel ezelőtt kimutatták, és ezért időlegesen ezeknek e, a használatát periódikusan meggyújt, megtiltották, majd nagyon szigorú derogációkkal, kivételes szabályozásokkal újra lehetővé tették konkrét körülmények között. A a stokholmi egyezmény eh, végrehajtásával, vagy meghozatalával eh, elég nagy a nemzetközi érdeklődés ez iránt, és az új vegyi anyagokra eh, vonatkozó hogy ezek új ilyen anyagok kimutatása folyik. A bizottság javaslata elég egyértelmű, és ez a leg fontosabb dolgot felveti, a legtöbb tag, ezt, tehát az EK-t ezt elfogadja. Ez az Európai Vegyenleg Ügynökség feladata. Én egyeztettem velük, és beszéltem velük, és egyeztetünk arról, hogy mit gondolnak mi az ő szerepük. Persze itt vannak költségvetési kérdések, és nyilván örömmel vállalják ezt a feladatot. Ez azért is fontos, mert a munka nagy részét konzultánsok, tanácsadók, illetve szakértők, szakértők végzik, és nyilván indokolt az, hogy az ECA végezze ezt a feladatot. Egy dolgot szeretnék felvetni, ami engem aggaszt, az az, hogy nincsen hatástanulmány. Ez egy egyértelmű átdolgozási lépés. Az Európai Bizottság mégsem gondolja úgy, hogy szükséges a hatástanulmány. Én általánosságban nem ezt fogadom el, nem, nem ez a véleményem, mert a, az átdolgozásban is fontos a, a hatástanulmány véleményem szerint, majd meglátjuk, hogy mit mondanak erről. Én persze tudatában vagyok, hogy kevés az idő, és nyilván jó lenne, hogyha ezen eh, törvényhozási ciklus végére ezt el tudnánk fogadni, de az árnyék jelentéstevőkkel egyeztetnünk kell ezzel kapcsolatban arról, hogy milyen hatása lesz annak, hogyha nincs hatástanulmány. Természetesen a vitákban, eh, amelyek, eh, vagy eszmecserékben, amelyeket folytattam az érdekelt felekkel, az ipar képviselőivel, ők azt gondolják, hogy vannak olyan hatások, amelyek mind a környezet, mind a kereskedelem szempontjából fontosak, és ezért hatástanulmányt kellene végezni, ezzel egyetértek. Aztán ki kell térnem néhány dologra. Van itt néhány módosító javaslat, amely nagyon technikai jellegű, a függelékkel kapcsolatban eh, árnyék jelentéstevők is fel tehetik azt a kérdést, hogy Julie Görling hogyan jutott ezekre a kijelentésekre, hiszen ez túl technikai. technikai. Hát ez igaz, én segítséget kértem, minél gyorsabban be akarta nyújtani az Európai Bizottság ezt a javaslatot. Ez a 11. órában érkezett meg, én számos kapcsolatot, számos emberrel felvettem a kapcsolatot. Az a módosítás, amit én benyújtottam, ez szintet határoz meg, és ez, tehát egy határértéket határoz meg, és ez a Stockholmi Egyezményben nem szerepel, és ezt meg kell vitatnunk, lehet, hogy ezt módosítani kell. Vannak olyan hatásai ennek, főleg az újrafelhasználásra, amelyet meg kell, fel kell vetnünk a bázeli egyezmény, amely a hulladék újrafelhasználására vonatkozik, azt, azt is figyelembe kell venni tehát tudom, hogy további vizsgálatra van szükség. Egyes tagállamok felvetettek egy bizonyos kérdést, a PCB-k használata a nemzeti villamos energiahálózatokban, és a bizottság azt javasolta, hogy legyen itt egy határidő a PCB-kre vonatkozóan, ezek eltávolítására vonatkozóan, azt hiszem, hogy 20, 2025 lenne ez. Ez eddig itt nem szerepelt. A, korábban abból indultunk ki, hogy ezek a módosítások akkor, vagy ezek a, ezeknek a PCB-knek a kivétele akkor valósul meg, amikor e, modernizálják a hálózatot. Nagyon sok tagállamnak fogalma sincs arról, hogy az ő villamos hálózatokban mennyi PCB-t használtak, úgyhogy azt se tudják, hogy mekkora a probléma, és Inkább e, az aggaszt, hogy ez az információ nem áll rendelkezésre, nem az, hogy esetleg nem a legnagyobb óvatossággal járnának el, nyilván ezt teszik meg, e, de e, az információt jobb lenne, hogyha rendelkezésünkre tudnak bocsátani. Ahogy mondtam, elég egyértelmű a bizottsági javaslat, még eddig nem egyeztettünk az árnyékjelentéstevőkkel, várom, hogy minél gyorsabban elkezdjük ezt, hogy be tudjuk tartani a határidőket. Köszönöm szépen, az árnyékjelentéstevők következnek. Massimo Paucci, kezdi a Szociáldemokrata frakció részéről. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek is a munkáját. Azt hiszem, hogy a módosítások mind elfogadhatóak, egyetértünk ezekkel. A 3-as, 4-es és 12-es viszont kétségeket támasztanak, mert úgy tűnik, hogy itt a Stockholmi egyezmény ellenébe megyünk. Talán ki kellene kérdezni a bizottság véleményét is ezzel kapcsolatban. Ami a módosításokat illeti, ezek alapvetően arra kellene vonatkozzanak, hogy hogyan lehet az emberi egészséget, illetve a környezet állapotát jobban védeni, és nagyobb információhoz való hozzáférést biztosítani. Ami az esetleges szennyezett területeket illeti, a stokholmi megállapodás alapján stratégiákat kell kidolgozni ennek megállapítására. Ugyanakkor a már megvalósított munka a higany tekintetében előrejelzi azt, hogy hogyan lehet ezen veszélyes anyag által szennyezett területeket beazonosítani. A delegált jogi aktusok kapcsán hosszú távra kell gondolkodni, és egy konszolidált európai parlamenti álláspontot kell követni, amely öt évet ír elő a parlament és a tanács ellenőrzése alatt. Köszönöm. Next. Köszönöm szépen. A következő Pierre úr. Köszönöm szépen az LKR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami ezt a javaslatot illeti, Csak röviden tudok ehhez hozzászólni. A frakció elég pozitívan áll ehhez a témához, gratulál a jelentéstevőnek, aki nagy és komoly fontos munkát végzett. A módosító javaslat a 24-es módosító javaslattal több koherenciát sikerül elérni. Ez nagyon fontos. Lenne még két kérdésem. Az egyik, ezen javaslattal kapcsolatban felmerült az ECHA, az Európai Vegyi Ügynökség, ezt meg kell erősíteni technikailag, administratíve, kapacitásilag, hogy ezt ezt a POP rendeletet végre tudják hajtani. Tehát új feladatok irányulnak, vagy hárulnak erre az ügynökségre, ehhez pénzügyi támogatásra is van szükség. Az Európai Bizottságtól várunk erre kiegészítő információt. A költségvetésben megvannak-e eh, ezek az eszközök? Másodszor, és most részletekbe mennék, egyes tagállamok eh, kicsi kritikusak voltak, mert a határ, határ eh, értékek szigorítása merül fel Felmerült még egy példa is. Például a hetes módosító javaslatban szerepel ez, de itt kohéziós és koherencia kétségek merülnek fel a Stockholm egyezmény és a REACH irányelvvel kapcsolatban. Talán nem gondolták ezt végig eléggé, és nem volt ez talán eléggé átlátható. Ahogy mondtam, itt határértékekről van szó, és ez az újrafelhasználás kérdésére is közvetlen kihatással van. A bizottság hogyan tud itt nagyobb átláthatóságot biztosítani? És végül Várom a konstruktív együttműködést a többi frakcióval. Remélem, hogy a tanácssal ebben a törvényhozási ciklusban sikerül megegyeznünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ján Hojtaman következik az ALDE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek, aki kiváló munkát végzett, és remélem, hogy minél gyorsabban sikerül ezt lezárni. Ahogy említettem, vagy említették a előbbi hozzászólók is, az ECA megerősítésére szükség van. Van egy kérdésem a bizottsághoz. Különböző tagállamoktól azt hallom, hogy nem teljesen világos, hogy a popok megnevezése hogyan folyik egyes esetekben a tagállamok akarják ezt megtenni, persze az Európai Bizottság vezető szerepet kap e, ebben, de néha az Európai Bizottság, a tagállamok tesznek egy javaslatot, és úgy érzik, hogy nincs előrelépés, vagy nem történik semmi. Jobb lenne e, átláthatóbb, nyitottabb e, eljárást elfogadni a popok megnevezésével, jelölésével kapcsolatban. Köszönöm szépen. A GUE koordinátorának adom meg a szót. Mr. Eagles, you are bigger now. <laughs> so. Akkor a kolléga úr elnézést. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Igazából a bizottság részéről jön most valami, és jó ezt tudni, üdvözlöm ezt. De ez egy igazolásként a stokholmi egyezménynek is jól jön. És tudjuk, hogy évek óta próbálunk ezzel az anyaggal valamit tenni, és most áramvonalasítjuk. Köszönöm. Nagyon fontos ez, és tudjuk, hogy nagyon sok anyag van benne, és amikor újra hasznosítunk, akkor természetesen tudnunk kell, hogy vannak bizonyos limitek is, és hogy ezeket a limiteket pedig figyelembe kell venni, és tiszteletben kell tartani. Tar- teljes mértékben támogatom ezt. Igazából egy nagy-nagy kommentárom van, és egy kérdésem a 11-es, 12-es, bocsánat, a módosítóhoz. Itt ez egy négy oldalas módosító, az első kérdésem pedig az, hogy a bizottság részéről is lehetne ez kérdés, de szerintem nagyon fontos az, hogy mit csinál itt a jelentéstevő. Azt mondja, hogy ez a jobb jogalkotásért van. De hogyha ezt jobban elolvassuk, akkor felmerül bennünk az a kérdés, hogy az ECA megnézi, hogy egy anyag pop vagy nem pop, és hogy itt vannak-e társadalmi, gazdasági indikációi. Éppen ezért tisztázni kell először, hogy egy anyag pop vagy nem pop, és itt egy eh, társadalom-gazdasági vizsgálatot is kell tartani. Tehát, hogyha ezt beazonosítjuk, környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagot, a popot, akkor megvizsgáljuk ennek a további vetületeit. És most a bizottság részéről szeretném hallani, hogy ez most miről szól. Hiszen ez két oldal, itt vannak a társadalmi költségek, technikai költségek, és így tovább. És akkor megpróbáljuk ezeket a szerves szennyezőanyagokat azonosítani. És most hozzáférhetünk egy ilyen hatástanulmányhoz, mert van egy olyan érzésem, hogy itt dolgokat összekeverünk, és szerintem ez így nem egy jó rendelet. Tehát szerintem ez egy eléggé érthető kérdés volt a bizottság címére. Tehát mit gondolnak erről? Köszönöm. Köszönöm. És most remélem, hogy a GUE árnyék előadójáé szó. Köszönöm szépen. Alelnök úr, nagyon tisztelt kolléganő kollégák, szeretném Görling kolléganőmnek megköszönni ezt a kiváló jelentéstervezetet. Üdvözlöm a munkát, és teljes mértékben szükséges dologról van szó, hiszen eh, itt eh, a végrehajtás eh, azt jelenti, hogy további kötelezettségeket is be kell tartani, amelyek nemzetközi megalapodásokból származnak. Ami nekem nem tetszik az az, hogy ilyen rövid határidővel kaptuk meg a szöveget, mert réges-rég meg kellett volna kapnunk. És egy kicsit késésben vagyunk, de ez eh, nem az Európai Parlament bűne. Ez eh, technikai okok miatt van így, de azért mm, néhány helyen még dolgozni kell, először is. Hát itt a mellékletek anyagait felhatalmazott jogi aktusokkal szeretnék megoldani, ez nekem nem tetszik. És szerintem igazából az előadónak kellene ezekkel foglalkozni. A bizottság pedig a végrehajtási aktusokat szeretné kiadni, és nem szeretném, hogy a bizottság csak egyedül legyen felelős, a parlament legalább legyen olyan helyzetben, hogy elutasítsa ezeket. A harmadsorban nekem nem igazán tetszenek a parafinok kivételei, tehát a rövidláncú parafinok kivételei. Szerintem itt ezt össze kellene hasonlítani a vegyi anyagokról szóló agendával, illetve a hulladékokról szóló agendával. Valóban, amint a körkörös gazdasággal. Körforgásos gazdasággal. Tehát szerintem itt kevés pop szabályzás van, hiszen a bizottság nem áll előttünk megfelelő javaslatokkal igazából. Ezen a téren általában önkéntesek dolgoznak, és ide megeml- itt megemlíthetném például az újrahasznosított műanyagokat, mint a gyerekjátékokat, vagy a konyhai háztartási eszközöket és a mérgező anyagok körforgása megakadályozása érdekében erősebb szabályokat kellene hozni. Ezen kívül nem kellene további popok részére kivételeket, derogációkat meghatározni. Ezen túlmelően néhány állam nem tartja be ezeket a határértékeket úgy, ahogy a Stockholmi Egyezmény ezt megköveteli ezeket az anyagokat nem kezelik megfelelően, és hogyha a levegőbe kerülnek, vagy a vízbe kerülnek, akkor ott jobban kifejtetik káros hatásokat a Stockholmi Egyezmény ellenére. Ami pedig a polgárokkal való konzultációt jelenti. Nagyon fontos az, hogy a közvéleményt bevonjuk. Ez mindig prioritás legyen, és nem csak a mi frakciónk számára előrakom, előterjesztem majd a saját módosítójamat, és Görling kolléganőnnek pedig további sikert kívánok. Köszönöm szépen, és most a bizottság Abik úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, mindenkinek kellemes napot kívánok. Köszönöm szépen Görling asszonynak ezért a jelentéstervezetért, és köszönöm szépen a megjegyzéseket. Ahogy már kiemelt az előadó is, a POP rendelet 2004-ben került elfogadásra, és a környezetben tartósan megmaradó szerves arakokról szóló Stockholmi Egyezmény végrehajtása. Van egy ENSZ által létrehozott globális megalapodás is a szerves szennyező anyagokról. Ahogy Görling asszony már említette, ezek az anyagok nagyon sok évig, évtizedig a környezetben maradnak, és nagyon toxikusak, nagyon mérgesek, körbeutazzák a világot, és igazából mindenki számára fenyegetést jelentenek. Az emberek és az állatok, sőt a az összes élő szervezet számára. Éppen ezért globális szinten kell a pop anyagokkal. A Stockholmi Egyezményben szerepel ez, és ez pedig az uniós jog alá rendeli, itt a megfelelő kezelést, az Európai Unió pedig harmonizálta az idevágó szabályokat. A POPS rendelet átdolgozását az vezérelte, hogy a Lisszaboni szerződés máshogy szabályozza az ügyet. Most ezért javasolunk végrehajtási aktusokat és felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. És így igazából ezt látjuk az Európai Unióban felgyülemlett vegyi anyagokról szóló ismeretek legjobb forrásának. És nagyon fontos az, hogy a legmodernebb, legmegfelelőbb tudományos ismereteket alkalmazzuk. Mindenképpen szinergiákat kell teremteni az Európai Unióban a vegyszerekkel történő bánásmód területén, illetve a mérgező anyagokkal történő bánásmód területén. Javasolunk néhány módosítást a jelentési és monitoring mechanizmushoz, és ezen kívül egy fitness checket is ennek az a célja, hogy a közvéleményt jobban informáljuk a tagállamokban, és hogy garantáljuk a megfelelő jelentést a Stockholmi Egyezmény betartása érdekében. Ezen kívül még néhány definíciót újra fogalmazunk, hogy ezek megfeleljenek a modernebb jogalkotásnak, mint például a REACH-nek. A rendelet legfőbb célkitűzése az, hogy az egyezményt valóságba átültesse, és hogy a pop anyagokat, amelyek veszélyesek a környezetre és az emberi egészségre, csökkentse, illetve kiszüb, kiküszöbölje. És ez pedig mindenki számára világos, aki megnézi ezt a javaslatot. Az előadó azt mondta, hogy nincsen hatástanulmány, a javaslatunkban mi is aláhúzzuk, hogy nem láttuk ennek a szükségletét, hiszen nem igazán akartuk ezt a rendeletet ténylegesen módosítani, hiszen a kötelezettségek végrehajtása a tagállamok, illetve az érintettek felelőssége. Tehát nem láttunk olyan szükségletet, hogy legyen egy hatástanulmány. Volt néhány kérdés. Az ECA bevonásáról és a költségvetésről. költségvetés vonatkozásban úgy gondoljuk, hogy a javaslatunk figyelembe veszi az ekára háruló munkaterhet, és szeretnénk, ahogy a jelentéstevő mondta, az ECA, egy ügynökség pedig külső alvállalkozókkal, alszerződőkkel vizsgáltassa meg itt a technikai és a tudományos hatásokat. Azonban az ECA ezen túlmenően is tevékenykedne, és ezt is tükröztetjük a költségvetésünkben. Most akkor néhány konkrétabb kérdést említenék ebben a kontextusban. A itt a szociogazdasági meggondolásokkal kezdeném, és itt a 12-es módosítóban lévő kritériumokkal. A jelentés tervezetben találjuk ezeket, és a mi javaslatunkban nem szerepelt egy ilyen lista. Ez a lista pedig tényleg információkat tartalmaz, amelyeket az EK-tól várunk el, hogy elkészítsen, és ezek pedig az új pop anyagok megnevezését is kell, hogy tartalmazzák. Tehát nincsen az egyezmény értelmében ilyen kötelezettség, hogy új szerveszennyező anyagokról lista legyen. Meg lehet ezeket nevezni, és szorgalmazzuk is, hogy újabb, új potenciális pop anyagokat azonosítsanak, amelyek ismét bekerülhetnek a folyamatba, amely az egyezmény része. Az egyezmény pedig előirányoz egy felülvizsgálatot, 31 tudós végzi a felülvizsgálatot, és a 31 tudós munkáját pedig az érintett felek kérésére végzik. Az érintett feleknek létre kell hozni egy dokumentumot, erről ebben pedig megfelelő információknak kell lennie. Ezt előírja a konvenció D pontja az úgynevezett átvilágítási kritériumokban. Ez azt jelenti, hogy minden vegyszernél meg kell vizsgálni, hogy teljesíti-e a popra vonatkozó feltételeket, vagy nem. A felszólásokban utaltak erre, tehát hogy valami szerves szennyező anyag, vagy nem, ebben nincsen társadalmi, gazdasági meggondolás. Ez tudományos kritériumok alapján zajlik, és a vegyi anyag tulajdonságaira vonatkozik, hogy egy bizonyos vegyi anyag tartalmaz-e tartósan megmaradó szennyező anyagokat. És az egyezményben van egy lista, hogy milyen információkat kell benyújtani, és hogy milyen információkat kell a felülvizsgálati bizottságnak figyelembe venni. Miután a felülvizsgálati bizottság ezeket a kritériumokat figyelembe vette, és ezek alapján arra a következményekre jutott, hogy egy bizonyos vegyi anyag a POP kritériumainak megfelel, akkor egy kockázatprofilt állítanak össze, mint említettem, a felülvizsgálati bizottság, és globális szinten begyűjti az összes információt a vegyi anyagról, és hogy milyen kockázatokkal járhat ez a vegyi anyag, amennyiben globális szinten használják. Természetesen itt globális szinten zajlik ez a felbecslés, a kockázatbecslés. Ezután pedig a felülvizsgálati bizottság létrehoz egy kockázatkezelési kiértékelést is, itt pedig megnézik, hogy milyen alternatívái lehetnek a megfelelő vegyi anyagoknak, és itt lép be a társadalmi gazdasági szempont, tehát itt nem az anyagok megnevezésénél van erről szó, hiszen a megnevezés az tudományos alapokon zajlik. Volt egy kérdés, hogy a tagállamok tehetnek-e, előterjeszthetnek-e javaslatokat? Igen, előterjeszthetnek, és pillanatnyilag egy nagyon konzisztens eljárásunk van, hiszen az EU itt együttműködik a tagállamokkal, van egy POP bizottság a tagállamok részvevésével, és a bizottság itt is szorgalmazza az új szennyes szervezőanyagok megnevezését, és az EK-t is bizonyos mértékig bevonjuk, korlátozott mértékben, hiszen az EK-nak ez nincsen mandátuma, de az úgynevezett PBT szakértői csoportjukkal konzultálunk. Ez a reach kapcsolatban dolgozik, és a kritériumok nagyon hasonlítanak a POP kritériumokhoz. Az EKA konzultációs szerepe tehát megvan, ez egy igen erős szerkezet, és a megnevezési folyamat már a rendeletben szerepel. És ez is elmagyarázza az, hogy mi, miért nem javasolunk külön megnevezési folyamatot. És most az utolsó pontot említem, ezt is néhány képviselő említette. Hogy informáljam önöket, a poligrafinát anyagokról és a, és a hexa anyagokról, és ezeket nemzetközi szinten is figyelembe vonják az újrafelhasználás esetén, amennyiben olyan anyagokat hasznosítanak újra, amelyekben ezek a vegyanyagok szerepelnek. Tehát, hogy milyen mértékben újrahasznosíthatók úgy, hogy ne vigyenek mérgező anyagokat a környezetbe. A POP rendelet tartalmaz ezeket a, tehát a dekabromifomid anyagok esetében még nem történt további meggondolás, a javaslatunkban sem szerepel, mert még túl korán volt, de az egyezménye nem irányoz elő újra haszna, hasznosítási tilalmat a propofeli anyagok tekintetében és a DECA PDI esetére is ugyanez vonatkozik, és itt nincsen újrahasznosítási kivétel. A bemutatott szöveg tehát nem céloz meg semmilyen újrahasznosítási kivételt. Ezek nem léteznek sem az Európai Unióban, sem a Rícsben sem az egyezményben. És ez a szövegtervezet, ahogy az előadó mondta, korrekt. Egy olyan szöveget javasoltunk az előadónak, amely megpróbálja az összes lehető elemet összehozni. És a REACH alatt már elfogadtak korlátozásokat, a bizottság pedig mandátumot kapott a tanácstól, hogy tárgyaljon egy külön konferencián az érintettekkel. Tehát amikor itt listázási döntésekről van szó, a bizottságnak mindig szüksége van a tanács mandátumára, és ilyenkor az Európai Unió nevében tárgyalunk. Ezeket a, há ezt a három elemet összehozunk, összehozzuk, és ez szerepel a DKBDI anyagok listázásában. Köszönöm. Köszönöm ezt az igen részletes bemutatását az anyagnak. Hozzászólások? Judy Görling? szeretnék utalni arra, ami elhangzott, nagyon részletes volt, de mégse eléggé részletes. Mert azért vannak itt olyan kérdések, amik még felmerülnek az emberben. Ami a szárnyékjelt jelentéstevőket illeti, találkoztunk a bizottsággal, eléggé technikai jellegű kérdésről van szó, de mindenképpen foglalkozni kell az új annexel is, a jobb jogalkotás szempontjából is fontos feladat ez. Erről is kell még beszélni. És hát, ami a pénzügyi forrásokat illeti, azt hiszem, hogy ezzel nem foglalkozott kellőképpen a bizottság, és én úgy gondolom, hogy ugye a költségvetésben is szerepel az, hogy ezek a pénzügyi források meglegyenek. Úgy tűnik, hogy ők, önök ezzel elégedettek, én ezt nem is akarom megkérdőjelezni, de azért feltenném mégis ezt a kérdést, hogy tényleg így van-e. És egy másik fontos gondolat, Paulucci úr utalt arra, hogy a szárnyékjelentés tevői üléseken majd megvitatjuk mindezeket a kérdéseket. Tehát én ezt várom, és majd én fogom megszervezni a következő ilyen ülést, és várom ezt a találkozót. Köszönöm szépen! Módosítások beterjesztésének határideje június 27-11, és az NV-ben október 10-én fogunk erről szavazni. Nem, a plenárison javítja magát az elnök, nem, az NV-ben. Jó, hát itt úgy látszik, hogy nem jó információkat kaptam. Következik a 21-es napirendi pont, ami a kikötőkre vonatkozik, illetve a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadó létesítményekről. Most meg is adom ezért a jelentéstevőnek az a szót. Köszönöm szépen, szerettem volna már én is erre utalni, de most már ön is tudja, hogy itt mi a sorrend. Ugyanarra gondolunk. Köszönöm szépen. Ez egy olyan vélemény, amelyet a TRAN szakbizottságnak készítünk elő. Nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő itt van. És egyébként szerintem az ALDE árnyék jelentéstevőjének nevében, de az Tramból is érkezve, tehát két különböző minőségemben alig várom az együttműködést. Ebben a teljes bizottsági műanyag stratégiában két olyan jogalkotási javaslattal kell gondolkodnunk, amely az egyik az eldobható műanyagra vonatkozik, a másik pedig a tengeri hulladékokra. Ez nagyon fontos. Tudnunk kell azt is, hogy a az óceánokban lévő szemét vagy hulladék nagy része, nagyjából kétharmada a szárazföldről származik, de azért egyharmadát eleve a tengerbe dobják bele. Sőt, tovább mennék, úgy tűnik, hogy a hajóknak nem hogy ösztönznék őket, hanem inkább az ellenkezője történik, inkább arra ösztönzik őket, hogy a szemetet dobják csak a tengerbe. Mert bizony ezért fizetni kell, hogyha azt a kikötőbe akarják leadni minél több, minél nagyobb a hulladék mennyisége, annál több pénzt kell érte fizetni. Hát innentől kezdve nyilvánvalóan nem erre törekednek az emberek, mármint a hajósok, és a bizottság egy egészen más jellegű javaslattal szeretne előállni. Fontos tehát az, hogy egy ilyen egységes megoldásban gondolkozzunk. Ez egy fontos és nagyon is jó változás. Ezen keresztül a hajók tudják azt, hogy a hulladékkezelési díjat mindenképpen be kell fizetniük, innentől kezdve valószínűbb, hogy akkor legalább a kikötőbe fogják a hulladékot kirakni. Reméljük, hogy javul a helyzet, egyébként nem is foglalkoznék ezzel. Például a zöld hajózási koncepció az tulajdonképpen azt jelenti, hogy a hulladékot zöld módon mm, semlegesítik, és ezen keresztül lehet csökkenteni. Hogyha valaki zöldhajónak minősül, akkor csökkentheti ezt a hulladékkezelési díjat. Ez szerintem egy nagyon fontos változás lesz. Természetesen lesznek itt még a hal halászattal, halászhajókkal kapcsolatos külön intézkedések, mert hát rengeteg halászhálót veszítenek el, úgymond a tengerben. És tudjuk azt is, hogy ezek a halászhálók azért eléggé konkrétan hatnak az ökoszisztémákra a tengerekben, és ugyanakkor gazdaságilag sem jó ez a hajóknak, tehát ez is problémát jelenthet. Én jelentéstevőként azt is javaslom, hogy ezt valahogy változtassuk meg, és egy ilyen depozit visszafizetés jellegű rendszert alakítsunk ki, vagyis hogyha valaki egy halászhálót kezd el használni, akkor az életciklusa végén azt visszahozza, és ezzel a letétet visszakaphatná, mert ez gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból sem fenntartható. Ennyit szerettem volna mondani általános értelemben. Támogatom a bizottsági javaslatot, én tulajdonképpen csak tovább szeretném erősíteni a koncepciót, és úgy gondolom, hogy az egész Európai Unióban ugye az illegális hulladéklerakás most már büntetőjogi kategóriába tartozik, és én azt javaslom, hogy ezt a vonalat vigyük tovább. Lenne egy kérdésem a bizottság felé is az offshore platformokkal kapcsolatban. Tudom, hogy erről is már sokat beszéltünk, de Szerintem jó ezt itt is még egyszer megismételni a teljes szakbizottság előtt, és azt gondolom, hogy javítani kellene ezt a javaslatot olyan módon, hogy az offshore platformokat is bele vegyük. Vagyis várjuk az árnyékjelentéstevők véleményét is, hogy egy tényleg nagyon jó jelentést készítsünk, aztán hát a tanácssal majd meg kell küzdeni, hiszen ők már elfogadták az általános megközelítéseket, és hát mi parlamentként azért keményen kell velük, fel, velük szemben fellépnünk. Köszönöm. Most pedig az árnyékjelentéstevők következnek. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni a munkához. Eckhart asszony nagyon jó munkát végzett ebben a véleményben. Az irányelv tervezett a műanyag hulladékok elleni harc stratégiájába illeszkedik, főként a tengerbe kerülő hulladékokra gondolok, aztán itt vannak ugye a különböző halászati eszközök, hálók és így tovább, amik a fantom halászként is elhíresültek, és hát ezek borzalmas mértékben rongálják a tengeri környezetet és ekoszisztémát. Aztán itt van a klímaváltozás is, a bioszféra rezervátumok helyzete. Ezekben a bioszféra rezervátumokban nagyon sokszor volt fel, figyelemfelhívő kampány arra vonatkozólag, hogy tiszták maradjanak a strandok, a partok. Ezek nekem nagyon tetszenek. Toredel már környékén például voltak ilyen akciók. De nekünk jogalkotóként a céljainkat is meg kell olyan, úgy, úgy fogalmaznunk, hogy ezekre a kampányokra egyre kevésbé legyen szükség, hogy a tengerpartok legyenek tiszták, nem csak a műanyag szennyezésre gondolok, hanem a hajók által bedobott hulladékra is. A, az offshore platformok, tehát ezek a kőolajfúró kutak esetében is fontos odafigyelni arra, hogy ezek milyen hulladékot bocsátanak be a tengerbe ezeket és a gáz, földgáz kitermelő állomásokat is be kellene vonni ebbe ennek a jogszabálynak a hatája alá, és meg kellene vizsgálni, hogy ennek milyen hatása lenne, tehát egy hatásvizsgálatra lenne szükség, és természetesen ilyen irányban elképzelhető, hogy módosításokat is be fogunk terjeszteni. Ami pedig a halászati módszereket illeti, vannak már ezzel kapcsolatos programjaink, amelyek kötelező jellegűek a hulladékfelhasználás szempontjából a halászhajók számára egy ilyen visszafizetési rendszer tekintetében, és ezt a kikötőkben kell megszervezni. Ezen kívül pedig szeretném Eckhart úr munkáját megköszönni. Biztos vagyok benne, hogy jól fogunk tudni együttműködni, és a módosításokat majd együtt végig fogjuk olvasni. Köszönöm. Polkán úr folytatja az SZND nevében. Köszönöm szépen. Én is szeretnék először is a jelentéstevőnek köszönetet mondani. Nagyon jó javaslatot hallottunk. Azt hiszem, hogy mindenki számára világos kell, hogy legyen, hogy eljött az ideje annak, hogy a tengerben található szemetet drasztikusan és fenntartható módon csökkentsük, és ez az irányelv egy fontos eleme ennek a harcnak. Nemrégiben hallottuk azt a hírt, hogy már az Arktisz környékén, eh, hogy annyira sok a szemét, a műanyag szemét, hogy ez már a a kutatóknak is feltűnt ezer liter szemét négyzetméterenként, tehát ez elfogadhatatlan. Nagyon fontosak ezek az ambiciózus célkitűzések, és hogy az Envi Bizottság együtt dönthet Gezinek is mondom ezt, és ez magától értetődő kellene, hogy legyen. Milyen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy ezeket az ambíciókat teljesítsük? Ami az illetékeket illeti, fontos, hogy a 100 általány összegre jussunk el. Az jelentéstevővel egyetértek ebben, mert hogyha a hajók tömeg eh, szerint kell eh, eh, fizessék az illetéket, akkor semmi nem ösztönzi őket arra, hogy leadják a szemetet, a hulladékot, hanem egyszerűen bedobják a tengerbe, és az közlekedési bizottsággal ezt a harcot meg kell vívni. A hulladék fogalom kiterjesztését én támogatom. Nem elfogadható azt, hogy a, a hajókra bevezetjük a kipufogó vagy káros gáz tisztító berendezéseket, és aztán a filtereket tengervízzel mossák ki. Az is fontos, hogy a halászok a tengerben összegyűjtött hulladékot leadhassák, és erre lehetőséget kell biztosítani, hogy ez további költségek és nagy problémák nélkül megtörténjen. Például a országban, Németországban van egy ilyen projekt, a szemét halászat, ami kiválóan működik. Még egy egyedi esetet hadd említsek, mert ezt a, ez a pop esetékben is felmerült már. A parafin. A parafin az egy olyan viasz, amelyet az orvostudományban is használnak, ezt 12 mérföldre a strandtól ki lehet mosni a tengervízben, de rossz időben ez visszakerül a, a strandra, és ez súlyos problémát jelent a tengeri madaroknak és, és turisztikai szempontból is. Az ILO szigorúbb szabályokat fogalmazott el, a parafin tankokat alaposan kell tisztítani. Azt hiszem, hogy ez üdvözlendő lépés. Kérdezem, hogy, hogy kételkedem abban, hogy ez ez elegendő. Örülök, hogy itt van a bizottság. Márciusban már egy ilyen parafin kérdést feltettem, amire eddig nem kaptam választ, és hát ez már több mint 6 hét, 6 héttel túl van a határidőn. Nagyon örülök, hogyha a parlamenti képviselők gyorsan vála- parlamenti képviselők kérdésére gyorsabban válaszolnának. Aztán felmerül bennem a kérdés, hogy elegendő-e az, ahhoz, hogy a parafin rögök képződését elkerüljük, elegendő-e ez a jogszabályi javaslat. Amúgy én egyetértek a javaslatával, elégedett vagyok a javaslattal, a bizottság javaslatával és a jelentéstevő javaslataival is, és azt remélem, hogy jó lesz az együttműködés, és várom a választ a parafin kérdésemre. Köszönöm szépen. Köszönöm, Meissner asszony. Köszönöm szépen. Az NV jelentés tevő is mondta, hogy én két ember vagyok egy személyben. E, árnyék jelentéstevő kollégám nevében szeretnék néhány szót szólni. Köszönetet mond a jelentéstevőnek. És jelentéstevőnek, Eichhaut úrnak a javaslatáért. A jelentéstevő javaslata a bizottsági szöveget tisztázza, és bizonyos szigorításokat vezet be. Az egyik legnagyobb téma vagy kérdőjel a a halász felszerelések sorsa. Kérdezem, hogy ez az irányelv technikailag a megfelelő helye arra, hogy ezt tisztázzuk, ezt a kérdést. Amúgy érdemben egyetértek ezzel a kérdéssel, ennek szabályozásával. Aztán a véletlenül kihalászott szemét leadásával kapcsolatos költségek, ki fizesse ezeket meg, minimalizálni kell a halászokra terhelendő feladatokat, és nem szabad túl komplikálni a kérdéseket. Várom az együttműködést a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel. Ez most pedig én a közlekedési jelentéstevői minőségemben szeretnék hozzászólni. A bizottság javaslata jó irányba mutat, és el kell mondanom, hogy mindenki tudja, hogy én az intergruppal aktívan be, dolgoztam az Oceans Plastics Lab javaslaton, és ott megvizsgáltuk, hogy milyen problémák merülnek fel a tenger szennyezettségével, műanyag hulladéka való szennyezettségével kapcsolatban. Azt gondolom, hogy mindenki egyetért ennek súlyosságával, de nem tudunk mindent e, egyszerre megoldani. Ha megnézzük, hogy mi van ebben a javaslatban, nos, e, itt az MV e, részre szeretnék koncentrálni, számos téma szerepel itt, például ösztönzésre, jutalmazásra van szükség büntetés helyett a halászok számára, aztán a halász felszerelések kérdése, ezek az elveszett halász felszerelések nagyon súlyos problémákat okoznak a tengeri környezetben, e, e, ezek egyszerűen tovább, maguktól automatikusan tovább halásznak, anélkül, hogy bárki irányítaná ezt. Általánosságban én még ambiciósabb lennék a hajókon való hulladék csökkentését illetően, és a zöld hajók koncepcióját kiterjeszteném, hogyan tudjuk motiválni a hajó tulajdonosokat, és itt várom a vitát a kollégákkal a közlekedési bizottságban. Most én itt nem vagyok árnyékjelentéstevő, de hát meglátjuk, de számomra nagyon fontos a Marpolról, Marpolnak tudatában vagyok, ezt ismerem, ez egy nemzetközi dolog, ez a Marpol egyezmény, amelynek a célja a környezetvédelem, de nem mindig védjük a környezetet, de persze nem tudjuk megváltoztatni, nem tudjuk ezt európai megközelítés hirtelen kiterjeszteni nemzetközi megközelítésé, A különböző tengeri zónák bevonásáról e, itt van szó, van itt szó, e, ambiciózusnak kell lennünk, e, ami a folyamok, a belvízi útvonalakat illeti, hogy sokkal környezetbarátabbak vagyunk, meg kellene nézni, hogy mit lehet javasolni ezen a területen. A marport egy oldalon megváltoztatni nem lehet. Minden esetre az közlekedési bizottság és az NV bizottságnak meg kell próbálnia a bizottságot arra ösztönözni, hogy az e, IMO-t meggyőzze arról, hogy ambiciózusabb megoldásokat propagáljon. Ez a legfontosabb dolog, amit szeretnék mondani ami a közvetett illeték, 100%-os közvetett illeték megoldást illeti, én még mindig nem látom, hogy ez konkrétan kit terhelne, a kikötőket, rendelkezésre állnak-e a, a rendelkezésre áll -e az infrastruktúra. Egyes kérdések és problémák még mindig fennállnak. Minden esetre ez egy nagyon érdekes anyag, e, jó témát dolgoz fel, jó irányba mutat, a tengerek e, és a kikötők tisztaságát célozza, és ez mindannyiunk számára fontos. Köszönöm a jelentéstevőknek, az, jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek, és várom az együttműködést. Köszönöm szépen! Bonafé asszony az utolsó. Köszönöm szépen. A körforgásos gazdaságra vonatkozó a anyag most már ugye jogszabály, és látjuk azt, hogy mennyire fontos a környezetvédelem szempontjából, de a gazdasági fejlődés szempontjából is a hulladékkezelés. Ilyen szempontból nincs, nem tehetünk különbséget azon hulladékok esetében, amelyeket a hajókon termelnek, sőt, szerintem ez még inkább nehézségeket okoz, hogyha bedobják a tengerbe, mert ott a biodiverzitást károsítja. Tehát alapvetően fontos az, hogy a kikötők rendelkezzenek megfelelő infrastruktúrákkal, ugyanakkor igazi zöld hajókra van szükség, tehát itt a megelőzés is fontos, és ezen kívül pedig arra is gondolok, hogy nem szabad, hogy az ösztönzéssel ellentétes irányt idézünk elő, például a speciális tarifák esetére gondolok, amit hát persze, hogy nem a halászhajóknak kell megfizetnie, mert bizony ezek a halászhajók sokszor elég sok szemetet is kihalásznak, és jobban oda kellene figyelnünk a tengereink egészségére, állapotára. Toszkánában az Archipelago Pulito tiszta szigetvilág néven beindult egy program, amelyet a parlamentbe is be fogunk mutatni, és ott teljesen világosan kiderült az, hogy öt halászhajó 650 kiló szemetet szed össze. Most ezt vagy beteszik a, a kikötőkön elhelyezett szemétlerakókba, de akkor fizetniük kell ők érte, vagy pedig újra bedobják a tengerbe. Ezért nagyon fontos az, hogy a tagállamok komolyan vegyék a hulladékkezelést, és alternatív finanszírozásra van szükség. Például a négyes bekezd, illetve négyes melléklet egy jó kiindulási alap lehet, de a halászok, akik úgymond passzív halászatot is végeznek, nem szabad, hogy őket hulladékkezelőként kötelezzük erre a tevékenységre. Mert biztos, hogy ezen keresztül nem jó irányba menne a dolog, hanem inkább, hogyha valaki eleve pozitívan áll hozzá a hulladékkezelés témájához, akkor annak ösztönzőket kellene adni. Köszönöm szépen. Kukcsinszka asszony. Um, thank you, uh, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok. Mindenek körül köszönetet szeretnék mondani a pozitív üzenetekért, és köszönöm az Envi szakbizottságnak is, hogy felölelte ezt a témát. Hiszen egy olyan jogalkotási javaslat, amely elsősorban közlekedési jellegű, de azért nagyon sok környezetvédelmi szempontja van, hiszen itt mégiscsak a hajóról származó hulladékokról van szó, ami a környezetet befolyásolhatja megpróbálok a kérdéseikre válaszolni, de visszautalnék a az előadó jelentésére is. Jó hallani ebben a szakbizottságban is, ahogy a Trant bizottságban is hallottam, hogy általános megértés és támogatás uralkodik ezen irányelv iránt. És eh, nem elég kijelenteni, hogy ne dobjuk a szemetet a tengerbe. Nagyon fontos az, hogy legyen egy rendszer, hogy megkönnyítse nekünk azt, hogy a hulladékot befogadják. Ehhez természetesen ösztönzőket is kell adnunk, tehát lehetne így például egy közvetett díj, ezen kívül a megfelelő kikötői fogadó létesítményeket kell létrehozni. Ez természetesen kihívás, de természetesen itt a költségekkel is foglalkoznunk kell, hogy az Európai Uniós kikötők javítsák a képességeiket, hogy jobban fogadják a hulladékot. Ebben az összefüggésben nagyon sok referenciát hallottunk a MAP egyezményre, amely arról szól, hogy ne öntsenek hulladékok a tengerbe. Mi pedig Európában azt szorgalmazunk, hogy a hulladékot a kikötőben rakják ki. És ehhez kell egy tényleges jogi keretet létrehoznunk. Igazából ezzel az irányelvel nem tudjuk ellenőrizni, hogy mi történik a nyílt tengeren. De hallottuk az előadótól is, hogy az a koncepció, amely erősítheti a jogi kereteket, hogy eh, megbüntet olyan hajókat, amelyek a nyílt tengeren szabadulnak meg a hulladékuktól. Létre lehet hozni egy ilyen kötelező jogi eszközt, és üdvözlöm a módosítókat, amelyeket benyújtottak a javaslatunkhoz, amely nagy segítséget nyújt majd ahhoz, hogy eh, megbüntessük azokat a hajókat, amelyek a nyílt tengeren szennyezik a vizet. Számos kérdés merül fel, itt a halászhajók tekintetében a halászhajókat is érinteni a költség, tehát ezekre a hajókra is ugyanaz vonatkozik, mint a többire. Szeretnénk szorgalmazni, hogy bármit fognak, azt járulékos költségek nélkül tudják kirakni. Egyetértünk az előadóval azzal, hogy nem szabad fizettetni a halászhajókkal azért, hogy kirakják a kirakni valót a kikötőkben. De itt nagyon sok pénzügyi ösztönzőt lehet létrehozni, és itt van az EPR rendszer, vagy például az Európai Halászati Alapban vannak anyagi lehetőségek. Ezek mind azok a területek, amelyeket részleteiben is meg lehetne vizsgálni, annak érdekében, hogy alternatív finanszírozási rendszerekkel élhessenek a tagállamok, hogy a hulladékkezelés költségeit elviseljék. És ez természetesen újabb bevételekkel is járhat, hogy ez a négyes mellékletben látható is. A zöld hajó koncepció ez nyilvánvalóan egy olyan dolog, amelyet tovább szeretnénk fejleszteni, de ez a koncepció megérdemli a figyelmünket, és ezt eh, nagyon átfogó módon kell kialakítani. Magában kell foglalnia másfajta hulladék típusokat is, nem csak eh, olyanokat, amelyek az ötödik, ötös mellékletben találhatók. Eredetileg eh, egy végrehajtási aktust is javasoltunk, és nagyon óvatosnak kell lennünk a zöld hajó koncepciójával, hogy ez mi is és hogyan működik. Tehát tisztázni kell, hogy ez tényleg jó legyen, és segíteni kell a hajóknak, hogy zöldebbek legyenek. Volt egy kérdés. Itt a, a hulladék listájába bevettük az anyagot, amelyet képviselő asszony említett Tehát itt a tankok tisztítása. A kérdésre adott válasz már úton van, de azért szeretném még elmondani, igen, hát ezt mindig el lehet mondani, hogy úton van, de szeretném elmondani, mert volt itt egy kérdés arra, hogy igazából mekkora befolyásunk lehet a bizottságnak arra, hogy megváltoztassák a MAP egyezményt. És itt lesz egy Európai Uniós részvétel is, és arról szeretnénk szólni, hogy a parafint megtiltsák, hogy parafint eresszenek a tengerbe. De ezek a nemzetközi konvenciók nagyon hosszadalmasok, nagyon sok időt nyelnek el, időigényesek, de meg kell tennünk a nemzetközi egyezmények révén a parafin kijöntés tilalmát is, hiszen nem tudunk máshogy előbbre jutni. Tudjuk, hogy mi történik a kikötőkben, tudjuk, hogy a végrehajtás hogyan zajlik, és azt is tudjuk, hogy a nemzetközi egyezményeket be kell tartani, de ezeknek a megváltoztatása hosszadalmas és nagyon fontos, hogy ne csak Európára, hanem az egész világra vonatkozzanak ezek a szabályok. Azt hiszem, hogy most itt befejezem. És igen, a, a platformok, a partokon kívüli platformok. Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés. Mivel a Marple-ban a nyíltengeri platformokat hajóknak definiálják de elméletileg eh, az innen származó hulladékot is bele kellene venni az új irányelvbe. De a kérdés az az, hogy ez hogy oldható meg, és eh, megvizsgáljuk, hogy ezek a jogi ügyek olyanok, amelyekkel foglalkozhatunk, például olyan nehézségek vannak, hogyha begyűjtik a hulladékot egy platformról, akkor ez már szállított hulladék, és nem hajóról származó hulladék. De visszatérünk erre a kérdésre, de itt ezt tényleg nagyon alaposan meg kell nézni, hogy eh, hogyan tudjuk beilleszteni ebbe a jogi keretbe. De nagyon szépen köz, köszönöm a támogatásukat, és várom az önökkel a PES és a Transzakbizottsággal való gyümölcsöző együttműködés, hogy megoldjuk a kikötői fogadó létesítményeket. Köszönöm, hogy ilyen rövid volt. Remélem, Eichhardt úr már nem akar hozzászólni, de akar. Ó, 45 percetre kérem csak a szót. Rövid leszek. Nagyon szépen köszönöm minden árnyék előadónak és az előadónak a megjegyzéseit, és úgy gondolom, hogy ez mind-mind értékes hozzájárulás. Néhány pontot szeretnék csupán kiemelni mindenek előtt. Itt a nyílt tengeri platformok, a gáz, a gáz termelnek ott például ki, tehát a gáz is ide tartozik, de vissza kell térnünk majd a bizottság jogi vizsgálatára, majd meg kell néznünk, hogy ezt hogy tudják beleilleszteni, és nagyon fontos az, hogy jogilag zárt rendszert alkossanak ezek a különféle dolgok. Meg fogjuk vizsgálni, és ahol szükséges, ott javítunk a javaslatainkat. A zöld hajó koncepció, várom az együttműködést a bizottsággal, hiszen úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy ezt a koncepciót előre vigyük, és nagyon fontos az, hogy a hajók tudatosan kezeljék a hulladékokat, és nagyon fontos az, hogy például az alacsonyabb díjakkal ösztönözzük a hajókat. Tehát az, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy végrehajtási aktus, az nem feltétlenül elégséges. Egyéb halászati formákra is kitérünk. Bonafé asszony említette, legnagyobb aggodalmunk az, hogyha nem foglalkozunk a passzív halászattal aktívan, akkor nem tudunk megfelelő ösztönzőt adni arra, hogy mindenki kirakja azt aktívan, amit passzívan fogott a tengerben. Tehát, és Remélem, hogy nagyon fontos, hogy valamit hozzáfűzhetünk, különben csak, csak is növelni fogjuk a diakat. Köszönöm a bizottságnak, hogy támogatja azt is, hogy büntetni szeretné itt a jogsértéseket. Esetleg az utolsó megjegyzésem az EPR-ről, az ALDE árnyék előadója tematizálta. Igaz, hogy amikor mi csináltuk a módosítókat, ez az előtt volt, mielőtt a bizottság előjött volna az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó javaslatával. Tehát mi igazából csak garantálni akartuk, hogy ez bekerüljön, ezért tettük be itt. A mi szempontokból ez mind-mind rendben van, tehát hogyha itt kivesszük, akkor az a lényeg, hogy valahol ott legyen. Tehát a bizottság másik javaslatában benne van, az egyszer használatos műanyagok javaslatában. Hát ez az oka annak, hogy ezt miért tettük bele. De a bizottság valahova beteszi, az a fontos, egyszer használatos műanyagokról szóló javaslatban. Tehát, hogyha ott bent van, akkor innen kivehetjük. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon rövid hozzászólás volt, elnök úr. Nem tudtam volna rövidebb lenni. Köszönöm, hogy megkaptam a szót, és várom az együttműködés és még mindig látjuk a meccs második félidejét. Köszönöm szépen ezt a nyitott légkör. Nem Hollandia játszik most. Tehát a módosító ideje június 28-a az idén, és az NV-ben szeptember 13-án lesz szavazás, Trandban október 8-án, és remélhetőleg a plenárison pedig a második októberi plenárison. Rendben, akkor úgy gondolom, és remélem, hogy befejeztük. Mindenkinek kellemes napvégét kívánok.